I the okay. right one. Okay. okay. Bonjour euh, tout le monde. Nous sommes euh, lundi après. Jó napot kívánok mindenkinek. Hétfő délután van, és a szakbizottságunk sok tagja még nem érkezett meg, mert nehézségek adottak a vonat, illetve a légközlekedésben, de mindezek ellenére el kell fogadnunk a rendünket. Szeretném Önöket arról tájékoztatni, hogy a jelentés a országban a munkahely, munkahelyteremtésről nem fog ma lezajlani, mert Teokárusz asszony nincs közöttünk ma, ezt elhalasztjuk ezért. A május 4-i koordinátor élésünk után a szakbizottságunk arról döntött, hogy a Jüri Szakbizottság jelentéséhez a komitológiai eljárást illetően, illetve az Európai Bizottság végrehajtási jogköreivel kapcsolatos jelentésről egy véleményt fogunk adni. Szájer József itt a jelentéstevő. Ha ezzel egyetértenek, akkor ezt elfogadhatjuk. A szávazásunk előtt van-e bármilyen megjegyzésük a napirendnek kapcsolatban? Nincs, csak ezt elfogadhatnak, tekintjük. Van egy elnöki közleményem. Palesztériában fognak küldeni egy delegációt, de itt voltak nehézségek, tehát a koordinátorokat, illetve azokat, akik részt vesznek a delegációban, arra kértném, hogy maradjanak itt egy kicsit. Itt Kretu eh, asszony eh, végre eh, úr többek között kérem maradjanak itt majd az ülés után pár percre. Az Európai Bizottságtól nem kaptunk semmit, sem kérdések sem érkeztek, tehát akkor azonnal rá is térhetünk az Európai Beruházási Bank témájára. Ez egy olyan téma, Elnézést. Mégis inkább a um, fogyatékkal élőkkel beszél, beszélünk. Itt vannak közöttünk a Nemzetközi Fogyatékosság és Fejlesztési Konzorcium képviselői, és Anna Velász asszony, aki a, az igazgatója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 representing disabled people's organizations. Konzorciumot képviselem, hogy Mostan. a fogyatékosság és a fejlesztés összekapcsolódására szeretnék rátenni. Köszönöm az Európai Parlamentnek ezt a lehetőséget, és szeretnék gratulálni mindenkinek ahhoz, hogy a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ egyezményt aláírták, ahogy azt a 27 eh, uniós tagállam megtette. Az IDCC elsősorban a befogadó fejlesztés politikára helyezi a hangsúlyt, és megpróbálja abban a száz országban végigvinni, ahol aktívan tevékenységet folytat. A fogyatékkal élők kapcsolatos kérdések nem orvosi kérdésnek felfogandók, hanem emberi társadalmi kérdésnek. Gyakran a szegénységgel szorosan összefügg, mindkét irányban kapcsolat van a kettő között. A fogyatékkal élők jogai, egész egyszerűen emberi jogok, ahogy azt az ENSZ főtitkár is mondta, kijelentette, egy csendes, sürgőségi kérdés, vész kérdés a fogyatékkal élők kérdése, Szent gyakran mindenféle ok nélkül a fejlesztés politikai kérdésekből is kimaradnak. A milleniumi fejlesztési célok tekintetében, hogyha 2015-re valóban elkívánják érni ezeket a célokat, elkívánjuk érni ezeket a célokat, ez lehetetlen, ha a fogyatékkal élőket kihagyva a folyamatból, mert a szegények 20%-a fagyatékkal élő. Tisztelt képviselők! Így tehát azt kell mondani, hogy az önök által képviselt választók a lakosságnak közel 10%-a ilyen vagy olyan fogyatékossággal, fogyatékkal él. A szegénységet nem lehet úgy megszüntetni, hogy a, fogyat, a fogyatékkal élőkkel ne foglalkoznánk, a kettőt integráltan kell kezelni. Vegyük például az oktatás kérdését. Az iskolában nem járó gyerekek egyharmada fogyatékkal él, a Global Monitoring Report szerint. A fogyatékkal élők 3 százaléka analfabéta nők között pedig ez csak egy százalék. Hogyha fontos, hogy az oktatásban már nekikezdjünk ennek a kérdésnek a megoldásának. Van egy ilyen egyezményünk, amely a befogadó fejlesztős politika céljait tűzi ki. Külön hangsúlyoznám a pont, negyedik cikk harmadik pontját, amely arról beszél, hogy a fogyatékkal élőkkel konzultálni kell, őket be kell vonni ebbe a folyamatba, a fejlesztés politika kialakításába. A 11-es cikk a humanitárius segélyekről vészhelyzetekről, a szükséghelyzetekről beszél. A 32-es cikk a nemzetközi együttműködésről szól. Ezt a, ezeket a fejlesztéspolitikai célokat nem érhetjük el, hogyha a fogyatékkal élőket kihagyjuk a nemzetközi együttműködés folyamatából. Nagy örülünk annak, köszönjük Önöknek, hogy az Európai Unió a legnagyobb donor, a legnagyobb segítséget a fejlődő országok önöktől kapják. Fontos hangsúlyozni, hogy a fogyatékkal élők kapcsolatos kérdéseket be kell építeni horizontálisan a fejlesztéspolitikai célú a programokba. Ez a fogyatékosság kérdésének mainstreamingje a szeptemberi milleniumi fejlesztési célokkal kapcsolatos csúcs találkozón a befogadó fejlesztésről is beszélni kell, arról, hogy hogyan kívánjuk elérni a milleniumi fejlesztési célokat, amely, amint említettem, lehetetlen anélkül, hogy fogyatékkal élőket is bevonjuk ebbe a folyamatba. Ezért azt ajánljuk, hogy a partnerországokkal folyt folytassanak eh, párbeszédet, és ösztönözzék őket arra, hogy írják alá, ratifikálják a fogyatékkal élők jogaira vonatkozó egyezményt és az ehhez fűködő opcionális eh, jegyzőkönyvet. Még egyszer köszönöm a lehetőséget, hogy megosztottam önökkel a gondolataimat a e témában. Még egyszer csak azt tudom hangsúlyozni, fejlesztéspolitika elképzelhetetlen a fogyatékkal élők bevonása nélkül. Köszönjük szépen, most pedig megadom a szót Anna Pelaisnek, Hetes percet kap. Muchísimas gracias. Distinguidos miembros del Comité de Desarrollo. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyek és urak, az ONFE és magam nevében köszöntőt szeretnék mondani önöknek, kiváló lehetőség ez számunkra, hogy megosztjuk önökkel a gondolatainkat a politikával kapcsolatban. Gerero úr részéről különösen dicséretre méltó dolog ez. A Vakok és Gyengénlátók Spanyol Ország Egyesülete nevében azt mondhatom, hogy több mint 70 ezer tagja van az Egyesületünknek, akik ingyenes segítségben részesednek. A fő küldetésünk az, hogy a vakok és gyengénlátókat, vakok és gyengénlátókat bevonjuk a társadalmi élet minden területébe, legyen az szentestőnk a kultúra, sport, oktatás, foglalkoztatás és a többi. 1988-ban az ONTE alap, alapítvány eh, létrejött, amely a fogyatékkal élek iránti eh, szolidaritást eh, biztosítja. Spanyolországban 4 millió embert érint ez. A fellépési, az ONTE alapítvány fellépési területei a szak képzés, foglalkoztatás és a munkaerőpiachoz való egyetemes hozzáférés biztosítása. 1998-ban, tehát 10 évvel az alapítvány létrejöttét eh, követően eh, eh, létrehoztuk a latin-amerikai ONFE alapítványt, amely a vakok és gyengén látók alapvető jogainak garantálása céljáért dolgozik. FOAL a neve 19 latin-amerikai országban végez aktív tevékenységet. Nyilván ezek a spanyol és portugál ajkó országok Dél-Amerikában. Ahogy említettem, 19 tag országa van a falnak, és elsősorban a befogadó oktatás területén vagyunk aktívak, amelynek célja az, hogy az oktatás alaphoz való jogot mindenki számára biztosítsuk, függetlenül attól, hogy esetleg magok vagy gyengére látók legyenek. Az képzés, szakképzés és a munkához való hozzájutás elengedhetetlen ahhoz, hogy méltóságteljes életet élhessenek a vakok és gyengén látók is. Három alapvet, alapelvet követ a FOL munkája során a vakok és gyengénlátók önrendelkezési jogának biztosítása. Nekik maguknak kell megadni a lehetőséget arra, hogy eldöntsék, hogy mit kívánnak kezdeni az életükkel. Ezen kívül fontos alapelv az, hogy közös felelősséget eh, vállaljunk a, az állami szervekkel, az önkormányzatokkal. Fontos, hogy senki se részesüljön hátrányos megkülönböztetésben, csak azért, mert vak vagy gyengénlátó. A harmadik alapelv pedig a fenntarthatóság elve, amelynek célja az, hogy a megkezdett programok ne tűnjenek el, amikor a finanszírozás esetleg elapad, hanem tovább folyanak. Roppant fontos, hogy a vidéki területeken is iskolában járhassanak a vakok és gyengénlátók, még ott e, helyben vagy a közelben ingyenes e, tanszereket kapjanak, hiszen csak azért, mert vak vagy gyengénlátó valaki, ne kelljen mm, az otthonát elhagynia. a pályaválasztási tanácsadás is roppant fontos, hiszen eh, gyakran eh, ez segítheti, hogy megfelelő irányba tereljük eh, azokat, akik még fiatalok, illetve a korábban nem megfelelő képzésben részesülteket szakmai átképzésben tudjuk részesíteni, amely nagyban javítja a, az esélyüket arra, hogy munkáját találjanak maguknak. De ezen kívül azok, akik a saját vállalkozásba kívánnak fogni, önfoglalkoztatóként kívánnak mm, dolgozni, azokat is segíteni kell, ehhez azonban gyakran különleges felszerelésre van szükségük, ebben tudunk mi segíteni. Ezen kívül olyan intézményeket is támogatunk, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a falhoz, de a fal által támogatott területeken dolgoznak. Ha megengedik, akkor a hozzászólásom utolsó második felében eh, pár szót szólnék a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ egyezményről. A 32-es cikk kimondja a nemzetközi együttműködés szükségességét és fontosságát. A szakpolitika formálás eh, terén, pontosan az Európai Unió alapelveit látjuk itt. Viszont jó néhány ajánlásunk is van, amelyeket szeretnék megosztani az európai intézmények képviselővel, akik itt ülnek a padsorokban. Először is az európai intézménynek figyelme kell venni az eh, ENSZ eh, CRPD eh, egyezményének 32-es cikkét, ami azt jelenti, hogy kettős megkezelítést kell alkalmazniuk, és a fogyatékosság kérdését a nemzetközi együtt működés és fejlesztés területébe horizontálisan minden területen beépíteni. Másodszorban, és ez alapvető fontosságú, hölgyeim és uraim, fontos, hogy ne csak eh, ne, jótékonysági és, és orvosi szempontból közelítsék meg a fogyatékosság kérdését. Ezt a modellt, ezt az idejét múlt eh, modellt le kell váltani, és át kell, hogy vegye a helyét az ember jogi megközelítés, a fogyatékkal élők, mindenféle fogyatékkal élők jogainak eh, kell előtérbe helyeződnie. Azt is fel kell ismerni, és ez a harmadik ajánlásunk, hogy a fogyatékkal élők ugyanolyan eh, sokszínűek, eltérőek, mint a nem fogyatékkal eh, élők, nem lehet őket egy kalap alá venni, a fogyatékosságuk foka is igen eltérő lehet. És a fogyatékosság fogát fokától függ nagyon gyakran a diszkrimináció foka is. A gender mainstreaming, mint mindig itt is roppant fontos, a nők, főként a fogyatékkal élő nők eh, fokozottan hátrányos helyzetűek, eh, többszörösen eh, hátrányos helyzetűek. Fontos, hogy az uniós intézmények fokozottan segítsenek, nagyobb szerepvállalást várunk Európától. hogyha erre külön finanszírozást nem biztosítanak, akkor nem tudnak eredményeket elérni a szervezetek. És végül, de utolsó sorban az önrendelkezés joga, azaz eh, ne döntsenek eh, rólunk, nélkülünk. Hagyni kell, hogy a fogyatékkal élők ugyanúgy, mint bármely más eh, tagja a társadalomnak, saját maguk dönthessenek a sorsukról. Vannak olyan országok, amelyek ezt az egyezményt nem ratifikálták akkor is, hogyha az európai intézmények hivatalosan még nem ratifikálták ezt az alapvető fontosságú jogi eszközt, ez nem jelenti azt, hogy a 32-es cikket figyelmen kívül lehet hagyni. A 32-es cikk és az egyezmény alapelvei eh, ezeket át kell ütetni a gyakorlatba, minél hamarabb, meg kell, hogy valósuljanak a mindennapokban, ezeknek érvényt kell szerezni, hisz egyértelműen kiderül az egyezményből, hogy a fogyatékkal élők jogairól hogyan gondolkodunk mi a nyugati eh, világban. Így lehet a világunk eh, valóban egyenlő mindenki számára. Köszönöm. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole. Köszönöm, most pedig megadom a szót a bizottság képviselőinek, Bolden úrnak. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm, tisztelt eh, képviselők. Eh, örömmel ragadom meg ezt az alkalmat eh, arra, hogy válaszolok az IDDC és a másik szervezet képviselőinek a felvetéseire, akik felhívták a figyelmet arra, hogy az együttműködési, a fejlesztési együttműködésben is rendkívül fontos a fogyatékkal élők sorsa, illetve az ő létüknek a figyelembevétele. A 2008-as már 2008 óta él az ENSZ-nek a fogyatékkal élők jogairól szóló egyezménye, és az Európai Unióban is ez teljes területén hatályos lesz adott esetben változtatni kell a bizonyos jogszabályokon, eh, hogy eh, összhangba kerüljünk ezzel a az ENSZ egyezménnyel, ami elég egyértelmű, mert eh, minden fél kötelességeit világosan tartalmazza, arra vonatkozóan, hogy befogadó társadalmat kell kialakítani, és ezt figyelembe kell venni akkor is, amikor a fejlődő országokkal kerül az Unió kapcsolatba, illetve tárgyal azokkal. Két, két megközelítést alkalmaz az Unió, és ezek közül a fontosabb az az, hogy a fogyatékkal élők jogait a középpontjába helyezik az összes szakpolitikának. 3000 projektet finanszíroztunk 2009-es időszakban, amelyeknek a célcsoportjai főleg vagy kizárólag fogyatékkal élő személyek voltak. És ez azt jelenti, hogy különböző fejlődő országokban a fogyatékkal élők 69%-át megcéloztuk 170 millió eurós költséggel. Nagyon fontos tehát a társadalmi és szociális befogadás küldetése szakképzésben, egészségügyi ellátásban, oktatásban. Ezeket a projekteket, amelyek erről szólnak, általában a különböző tematikus költségvetési sorokból finanszírozzuk, helyhatóságokat támogató költségvetési sorból, vagy az emberi jogi egy eszköz költségvetési sorából és hasonló költségvetési tételekből. Ezek a fogyatékkal élőket megcélzó projektek általában kisebb projektek, kisebb költségvetéssel de a fő gondolat az, hogy az összes együttműködési projektbe vegyük fel a fogyatékosok érdekeit, ami egyébként néha meglehetősen nehéz. Itt utoljára emlékeztetnék arra, hogy az Európai Unió egy sor politikája arra irányul, hogy a, a fogyatékosság fogyatékosságot megakadályozzuk, annak a kialakulását. Itt elsősorban olyan egészségügyi és szociális programokra gondolok, mint amilyenek a vakcinációs programok, a HIV elleni fellépésünk, ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy csökkenjenek, csökkenjen a beteg emberek aránya, illetve a fogyatékkal élők aránya. Visszatérve erre a mainstreaming dologra, az egyik nehézségünk az, hogy három nehézsége koncentrálnék, miért nehéz eh, integrálni ezeket a eh, programba. 2005-ös eh, nyilatkozatunk, amely gyakorlatilag egyfajta bibliánk, ez nem említi a kifejezetten a fogyatékkal élőket. Emberi jogokról beszél a 2005-ös dokumentum, de nem láthatóak annyira a politikában a fogyatékosok. Érdemes lenne tehát ezt jobban kezelni, jobban odafigyelni rá. A másik pedig, amiről beszélni szeretnék, az az, hogy hogyan használjuk fel ezeket a pénzeket. Minél inkább elmozdulunk a közösségi borítékoktól és mozdulunk más finanszírozási módok irányába, annál nehezebb lesz elkülöníteni pénzeket, és aztán megvédeni ezeket az elkülönített pénzeket, hogy tényleg csak az adott dologra költsük, nevezetesen a fogyatékkal élők jogaira, illetve ügyének előmozdítására. E, de itt nem csak az euról van szó, hanem a partner országainkról is, ahol is a közbeszerzési a közbeszerzési eh, szabályokra oda kell figyelni, eh, költségvetési pénzekről van szó. A szerződések odaítélésének mikéntje éppen ezért rendkívül fontos. Bizonyára tudják, hogy az OECD-n belül nincsen külön kódja annak, hogy kövessük azokat a cselekvéseket, illetve programokat, amelyek a fogyatékosok célozzák meg. Tehát nagyon sok mindent tehetünk, de hatékony statisztikát nem tudunk vezetni, és más sem tud vezetni arról, hogy mennyit és hogyan költik a fogyatékosokra. Tehát van ez a három nagy terület, ahol mindenképpen előrehaladást kell elérnünk, és az ENSZ egyezménye erre lehetőséget biztosít, hiszen láthatóbbá teszi a fogyatékosokat. Három kezdeményezést már is említenék, amelyek az elkövetkezendő hónapokban megszületnek, és amelyek itt is érdeklődésre tarthatnak számot, mert a parlament is részt vehet ebben. Egy tanulmányt készítünk el a fogyatékkal élők fogyatékkal élőket megcélzó összes intézkedésről és projektről. Megpróbáljuk azt is megvizsgálni, hogy ez mennyiben illeszkedik mindezbe az ENSZ egyezmény kereteibe. Emellett workshopokat fogunk majd az eredményekről rendezni. Mindez fogja majd alakítani azt, hogy hogyan is finanszírozzuk ezeket az ügyeket a jövőben. A bizottság másodszorban pedig azokat az útmutatásokat fogja új formába önteni, amelyek 2004-ben születtek, és ezeket hozzáigazítja az ENSZ egyezményhez. A harmadik eh, kezdeményezés pedig az, hogy eh, egyfajta handicap hálózatot fogunk létrehozni. 80 eh, 80 ország részvételével lesznek kontaktszemélyek, akik a kölcsönös együttműködésben kifejezetten a e, fogyatékosokra fognak e, koncentrálni. Tehát e, biztosíthatom önt, elnök asszony, hogy ezekkel a szervezetekkel nekünk nagyon jók a kapcsolataink, és ezt fent kívánjuk tartani. Várjuk az ő javaslataikat, és útmutatásukat, és természetesen a parlament szerepét is elismerjük tőlük, és várunk segítséget. Köszönöm, most pedig a szó a képviselőké, Gerego Szalom képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök asszony, köszönöm szépen a két hozzászólónak, akik elmondták a perspektíváikat. Ez eh, mint az ONZ eh, képviselőjére, mint pedig a másik szervezet képviselőjére igaz. Jó magam is Spanyolországból érkeztem, és szeretném elmondani azt, hogy az ONSZE, ez a szervezet jó példája annak, hogy hogy mit lehet tenni Spanyolországban, hogyan lehet előjárni ilyen szervezetként nagyon sokat tettek a vakok és gyengéllátók oktatásáért. A múltban azonban ez a szervezet nagyon fontos szerepet játszott a szociális integrációban, akkor, amikor a fogyatékkal élőket még nem ismerték el társadalmilag, segítettek nekik abban, hogy munkahelyeket találjanak. A legtöbb vakot az ONZE által nyújtott tevékenységben foglalkoztatják. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy ez a szervezet tette láthatóvá a fogyatékkal élők problémáit. Ez a szervezet nagyon hosszú múltra nyúlik vissza, és az Európai Uniónak az alapító szerződéseiben is nyomokat hagyott hátra az Európai Szociális Alapban, a strukturális alapokban akár. Szeretném azt is hozzátenni, ahogy azt az ONSZE képviselője is elmondta, az ONSZE nem csak támogatást kap, hanem jó maga is adományozó, és ezért nagyon jó szövetségese a fejlesztési szakbizottságnak. Sőt, azt mondanám, hogy hozzánk tartoznak, az ONZE hozzánk tartozik, és segít nekünk a fejlesztési együttműködésben, Latin Amerikában is. Szeretnék kitérni arra, amit az első felszólaló is elmondott, és egy olyan dolgot fogok mondani, amelyet gyakran emlegettünk. A szegénység gyakran a fogyatékosság következménye, és így a fogyatékkal élőek duplán szegények. Megfelelő intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy csökkentsük ezeket a nehézségeket, javítani kell a higiéniai feltételeket, növelni kell a, ezen személyek oktatását, és ezáltal a fogyatékkal élők problémáit, a szegénységet csökkenteni lehet. Mert ez azt jelenti, hogy azok az emberek, akik bizonyos fogyatékkal élnek, esélyt kapnak arra, hogy társadalmilag is autonómak legyenek. Ezért teljes mértékben támogatom azt a javaslatot, amely az egyezmény 23. cikkében van, és amelyet is említett. Ebben arról van szó, hogy minden politikának eh, kell lenni egy olyan részének, amely kitér a fogyatékkal élők helyzetére. Szeretnék valamit kiemelni, amit az Európai Bizottság képviselője mondott. Jó benyomást tett rám az, hogy eh, a bizottság tudja, hogy ami korábban nem volt eh, explicit módon kifejezve, azt explicit módon ki kell fejezni. Például a megállapodásunknál Ki kell használni azt, hogy a, a megalapodásunk nem ki kell használni azt, hogy mindazt, amit 2005-ben nem mondtunk ki, egyértelműen azt kimondjuk. Mindenképpen a fejlesztési együttműködés kapcsán kézzelfoghatóvá kell tenni az intézkedéseket, arról kell gondoskodnunk, hogy a különböző szerepvállalók az Európai Bizottság tanulmányánál együttműködhessenek a delegációinkat külföldön arra kell ösztönözni, hogy ezen a területen legyenek aktívak. Lenne még egy kérdésem végezetül. Mégpedig, Padmanabhan úrnak intézném ezt a kérdést. Szeretném megkérdezni tőle azt, hogy mit gondol arról, hogy a 32-es cikket az ENSZ egyezményben hogyan lehetne végrehajtani legjobban, milyen hatással járna ez a fogyatékkal élőkre, és milyen intézkedéseket kell figyelembe venni annak érdekében, hogy le tudjuk küzdeni a fogyatékkal élő problémáit a eh, megfelelő programokban. Gőránsz úr következik. Madame la Présidente. Je voudrais à mon tour remercier les, les intervenants qui ont... Köszönöm, én köszönöm a megszólalóknak, akik eddig ehhez hozzászóltak, illetve a bizottságnak is azt, hogy a tervezett cselekvésekről beszámoltak. Ugye van egy európai konszenzus ebben az ügyben, de mégis vannak olyan és e- ezt, ezen túlmenően vannak konkrét lépések és konkrét cselekvések is. Inkább stratégiai e, megjegyzésem lenne, ugye vannak az ong az NGO-k, vannak a, e, az állami szereplők, az NGO-k kitűnő munkát végeznek, emellett van még az ENSZ munkája. Én egyébként hiszek abban a munkában, ebben a munkában, amely eh, a vietnámi háború után kezdődött, amikor is a eh, fel nem robbant eh, aknák eltávolítására koncentráltak először Laosban, illetve Vietnámban. Ennek ellenére, ennek az évtizedes munkának ellenére a laosziak százai E, sérülnek még meg most is 40 évvel a háború után, illetve válnak e, e, rokkantá. Na most ez felveszi a, felveti a finanszírozás problémáját is. Ki, ki finanszírozza ezt a problémát? Nyilvánvalóan, hogy számomra logikus, hogy a finanszírozást a probléma okozóinak kellene megoldania. Ez az első dolog, itt kezdjük a gondolkodást. A második dolog az az, hogy egyfajta stratégiai opciót kellene magunkévá tenni a, az egész probléma a következménye ennek a ö, problémának rengeteg pénzt fordítunk ezekre az országokra, és ugyanakkor végül is ki a végleges pénzügyi felelős? Tagállamok vagy az Európai Unió? Van-e valami stratégiai opció? Az ENSZ követelmények fényében, hogy részt vegyünk ezekben a programokban Európai Uniós szinten, szinten és tagállami szinten. Ez a költségvetési támogatásnak egyfajta variánsa lenne, hiszen itt egy, egy nemzetközi szervezetet támogatnánk. Most pedig megadom a szót a további hozzászólóknak. Padmanaban. Padmanaban úr. Mikrofont kérünk. Köszönjük. Amikor a 32-es cikkről van szó nemzetközi együttműködés témájában, az egyezményben, akkor a partnerországokkal a párbeszédre van lehetőség, és arra, hogy a fogyatékosság kérdését eh, a szakmatikákba befűzzük, mainstreameljük, hogy tetszik, a végcélok elérése érdekében. Lehet a partnerországokat valóban ösztönözni arra, hogy előkészítsék a a terepet a fogyatékkal élők befogadására, lebontsák azokat az akadályokat, azokat a láthatatlan falakat, tájékoztatás vagy fizikai jellegű akadályokat, amelyek ennek gátat szabnak. A megállapodásokban nagy fontosságot kell szerni, hogy a fogyatéka, annak, hogy a fogyatékkal élőket bevonják a programok elkélő előkészítésébe. Köszönöm. Madame Pelaez. Eh, Pelaez asszony szeretne valamit hozzáfűzni az ONCE nevében? Presidenta. Tomar en consideración el artículo 30. Köszönöm a 32-es cikkel kapcsolatban. Hogyha a fogyatékkal élők jogairól szól egyezmény ezen cikkét kívánjuk végrehajtani, akkor az egyezmény egészét és az abban lefektetett jogok összességét kell tekinteni. Itt az emberek alapjogairól a, van szó. Van azonban ebben az egyezményben egy sajátossága, meg más szerződésekben, egyezményekben nincs meg. Ez a hozzáférhetőséget, hozzáférést um, írja le, írja körül, ez az egész gondolat, koncepció eh, közelíti meg, ezt, ezt úgy tudjuk megérteni, hogyha a fogyatékosság kérdésének a definícióját, meghatározását vizsgáljuk. Az első cikk egyértelműen eh, leírja ezt. Ebben az egyes cikkben található meghatározásban azt látjuk, hogy a társadalom, a gazdaság felépítése és a fogyatékkal élők által a mindennapokban megtapasztalt akadályokat illeti, Most ezekre külön figyelmet kell, ezeknek külön figyelmet kell szentelni. Hogyha megvizsgáljuk a statisztikai adatokat, a fogyatékkal élőkre vonatkozó statisztikákat, nem gyakran történik ez meg, de akkor azt látjuk, halljuk, hogy egy adott országban hány fogyatékkal élő van, de elfelejtjük, vagy nem ismerjük fel, hogy inkább arról kellene beszélni, hogy mik az akadályok, mi szab gátat annak, hogy a fogyatékkal élők pontosan ugyanolyan életet vigyenek, éljenek, mint eh, a többiek. A 32-es cikk pontosan erről beszél. Egy olyan fajta elkötelezettségről, egy olyan fajta pozitív fellépésről a programok végrehajtásában, amely azt célozza, hogy ezen nehézségeket rögtön az elején valahogy bizonyos mértékben leküzdjük. Ezek egyébként az unión belül is léteznek. Az unión belül is megtalálhatóak ezek az akadályok, ezért kell az Unió belül is figyelembe venni a 32-es cikket, hogy a nemzetközi együttműködés e, e, az unión belülre is vonatkozzon, hogy az Európai Unió tagállamai felhasználhassák ezt az egyezményt arra, hogy a világ más részeit rábírják, hogy e szerint járjanak el. Köszönjük. Buadan úrnak adom meg a szót, hogy lezárja az eszmecserének ezt a részét. Oui, merci beaucoup, madame Köszönöm szépen, tisztelt Elnökasszony, Röviden három megjegyzésre szeretnék kitérni, amelyet a képviselők említettek meg. Pipax úr nemrégiben bejelentette, hogy az a terve, hogy a 2005-ös európai konszenzust felfrissíti, aktualizálja, hogyha ez megtörténik, akkor figyelembe kell venni azt is, hogy az Európai Bizottság, ez a tagállamok milyen új irányt fognak megfogalmazni. Ez azt jelenti, hogy a fogyatékosság kérdését nyíltan kell kezelni, és mind a tagállamokban, mind a bizottságnál arra kell törekedni, hogy ez valóban megtörténjen. Ugyanezt történhet például az mi lenne, hogy célkötőzések újrafogalmazásánál is majd New Yorkban ősszel. El kell mondjuk azt, hogy az oktatás, a szegénység leküzdése nagyon fontos szerepet játszanak, de nem szabad elfelejteni azt, hogy a fogyatékkal élőeket kétszeresen is ö, érinti ez. Úgy gondolom, hogy a konszenzus át ö, megfogalmazása jó lehetőséget kínál nekünk arra, hogy ezzel foglalkozzunk. A pénzügyi felelősségvállalás például meg kell nézni, hogy mi, mi miatt jött létre a fogyatékosság például háború miatt, konfliktusok miatt. Ilyenkor mindenképpen bíróságokat kell bevonni, véleményem szerint, és azt is meg kell nézni, hogy mennyire koherens maga a fejlesztési politika is, hiszen el kell kerülni a nagy kockázatokat egy részről, más részről viszont a külpolitika területén is megpróbálunk előrelépni, például a mérgező hulladékok esetében a nemzetközi fórumokon felszólalunk, hiszen ez fogyatékot, fogyatékosságot okozhat. Tehát mindenképpen lényeges az, hogy a fogyatékosság okait nézzük meg, és elkerüljük az olyan helyzeteket, amelyeket emberek hoznak létre. Azelőtt a dilema előtt állunk ismételten, hogy fejlesztési segélyt adunk, vagy pedig költségvetési támogatást. A költségvetési támogatás sokat jelenthet, hogyha ezt megfelelően alkalmazzák. Hogyha például az Európai Unió költségvetéséről döntünk, akkor itt vannak különböző lehetőségek, de csak az iskolákat, az oktatási helyeket lehet támogatni azokat, amelyek akreditáltak. Nagyon sok más oktatási intézmény kiesne a támogatás köréből, ahhoz, hogy minden fogyatékkal e, élőnek e, lehetőséget tudjuk adni az oktatásra, a sokkal jobban bele kellene szólnunk az adott országok belső működésében. Nem szabad, hogy csak egyetlen egy projekt foglalkozzon a fogyatékosokkal, hanem úgy kell látni őket, mint akiknek meg kell adni a lehetőséget az együttműködésre. Én szerettem volna mondani, és mindenképpen nagyon fontos lesz számunkra ezek a közében a fogyatékosság problémája. Elnök, köszönöm szépen. Most rátérünk a napirendünk hatodik pontjára, mégpedig az Európai Beruházási Bank mandátumára. Az Európai Bizottság a tanácsot és a parlamentet tájékoztatta egy javaslatról, amely az Európai Beruházási Bank megbízását érintette. 2003 ban ez a megbízás lejár, és a javaslat értelmében egy teljesen átlagos eh, jogalkotási eh, eljárást fogalmaz meg. A 112-es, illetve 209-es cikkek képezik a jogalapjait ennek a javaslatnak. Nagyon fontos a jogalapon kívül hogy a fejlesztés elemét is belevegyük ebbe a javaslatba, és ennek az a célja, ennek a javaslatnak, hogy az Európai Beruházási Banknak a ható körét ki lehessen terjeszteni. Azok az országok, amelyek az Európai Beruházási Bank hatáskörébe tartoznak, azok mind fejlődő országok. Itt nálunk a jelentést készítünk Bérmán úr, és azt kérte, hogy itt legyen mindenképpen ez a nagyon fontos dokumentumnál. A múlt héten beszélt a parlament a szabadság erről, a következő plenárison lesz szó erről a témáról. Ezen kívül egy tanulmány is született az EBB-nek a reformjáról, a tanulmányt megkapták, megvan az összefoglalójának a tanulmánynak az önök dokumentumai között. Két vendégünk is van, Dominique de Cayen Kuh, aki az az ügyek képviselője, és Kasszóni úr, aki pedig osztályvezető, és kifejezetten az EBB amivel foglalkozik az Európai Bizottságon belül. Most szeretném megadni a szót Bélman úrnak, hogy beszéljen erről a témáról kb. 5 percben. Thank you, Chair. So... Köszönöm. Stephanie Griffith Jones egy jelentést készített arról, hogy milyen szerepet játszhat az Európai Beruházási Bank a külső mandátuma teljesítése e, során, ugye, amely kiterjed Ázsiára, Latin Amerikára, Dél-Afrikára, ugyanakkor nem terjed ki az AKC országokra, mivel az AKC országok az IEB-re tartoznak gyakorlatilag az ő hatáskörük alá, az ő hatáskörük alá. Stephanie Griffith Jones egy jól ismert közgazdász, Stiglitzel együtt jegyez egy könyvet, tehát egy nagy hírű, jelentős közgazdászról van szó. Ő tehát elkészített egy értékelést, és ebben a jelentésben Eh, azt mondja, hogy az állami vagy köztulajdonú bankoknak eh, van egy konkrét szerepük a pénzügyi piacon, eh, nevezetesen egy ellenciklikus szerepük van, amikor is különösen fontossá válnak. Ez azt jelenti, hogy felléphetnek válságok idején, amikor a magántőke elfogy, vagy nem áll rendelkezésre, például a fejlődő országokban, vagy a fejlődő országokban történő hazautalások csökkennek, illetve csökkennek az oda kihelyezett hitelek is. Ezekben az időkben e, egy e, ellenkonjunkturális e, politikát politikát folytathatnak az állami tulajdonú vagy köztulajdonú bankok, és ilyenkor ők biztosíthatják a pénzhez való hozzáférést. Ezek egyébként stabil bankok, nem úgy, mint egy sor magánbank, és megbízhatóak már, ami a költségeket, illetve a hitelezési költségeket illeti, hiszen Eh, a természetüknél fogva például olyan különleges termékeket is ajánlhatnak, mint a, a növekedéshez kötött eh, banki termékek. Pénzügyi válság idején nagyon nehéz a fejlődő országoknak pénzeket szerezni, mert a fejlődő ország, mert a bankok nem szívesen vállalnak eh, ilyen kockázatot. Tehát a magántőke gyakorlatilag eltűnik a piacról, sőt a nemzetközi kereskedelem is visszaesik nagyon sok akadályt kell leküzdeniük a fejlődő országoknak, és ezeket még csak tovább súlyosbítja a válság. A magántőke nagyon gyorsan és nagyon nagy mértékben visszavonul. Mint ahogy látják ezen az ábrán is, a fejlődő gazdaságok 2006-os, 2007-es Eh, adatai felfele mennek, majd 2007-2008-ban drámaian zuhannak az összegek. A fejlődő országokba érkező eh, tőke az 697 milliárd euró dollár volt eh, 2007-ben, 2008-ban pedig valójában 52 milliárdot kiszívtak a fejlődő országokból, tehát nem csak, hogy eltűntek a források, hanem valójában tőke kivitelre is sor került. És hogyha ezt megnézzük régióra lebontva, régiókra lebontva, akkor látjuk a sötétkékkel jelzett Afrikát, és azt látjuk, hogy az Af- Afrikát kevésbé érinti ez a válság, de azért, mert Afrikát egyáltalán nem nagyon érintik a pénzügyi tranzakciók, azok valójában eh, nagyjából el is tűntek, illetve Afrika nincsen a térképen. De látjuk, hogy 2007 és 2009 között milyen drámai módon csökkentek a rendelkezésre álló pénzek például a volt Szovjetunió területén, az Oroszországot leszámítva, és egyéb területeken is. Ezek az adatok tehát drámaiak, és különösen a kis vállalkozásokat, a kismezőgazdasági vállalkozásokat, a nők vezette vállalkozásokat érintik. Hogyha a több tulajdonban lévő közbankokra beszélünk, például a Világbank, akkor ezek nagyon megnövelték a kötelezettségvállalásaikat, sőt felgyorsították a hitel kihelyezéseiket is. Nagyon gyorsan reagáltak tehát. Az EIB ehhez képest lassabban reagált. Az Európai Unión belül anticiklikus módon nagyon gyorsan reagált. A KKV-knak komoly pénzeket bocsátottak a rendelkezésükre az Európai Unión belül, de a közepes vagy alacsony jövedelmű országok felé 2008-ban kifejezetten csökkentek a, a kifizetések, és most akkor üdvözlöm a vendégünket. Mindent ismerő már mindent tud, ön már ismeri ezt a jelentést, semmi újat nem mondtam az ön távollétében sem. De egyébként éppen most akartam az EIB-t kritizálni. Mert ugye azt mondtam az előbb, hogy az EIB az rendkívül pozitív lépéseket tett és gyorsan reagált az EU-n belül, az EU-n kívül teljesen más a helyzet, hiszen csökkentek kifejezetten a pénzkibocsátások. Nem látszik ezeken az ábrákon, de azért, ha megnézik, akkor a, a Világbank, az Interamerikai Fejlesztési Bank, az Ázsiai Fejlesztési Bank, az EIB Európán belül, illetve az Afrikai Fejlesztési Bank rózsaszínnel látjuk, hogy milyen tevékenységet folytattak, és mennyi volt a volumene ennek a tevékenységnek. Látjuk, hogy mindannyian növelték a kihelyezéseiket 2007 és 2009 között, és látjuk, hogy az EIB kilóg, mert noha növekedett az Európán kívüli kihelyezés, nem megfelelő mértékben ennek az ellenkezője is igaz, hogyha megnézzük a képet, akkor az előcsatlakozó országok felé az EIB kihelyezései a keleti szomszédok felé, illetve Oroszország felé jelentősen nőtek. Ugyanakkor a mediterrán országokban csak kisebb mértékben nőtek a kihelyezések, de valójában ez nem is igaz, össze-vissza beszélek egy kicsit, de a lényege az, hogy az előcsatlakozásra váró országok, az előcsatlakozás országok, a az, azok felé növekedtek a kihelyezések, a többi országok felé viszont csökkentek, például az AKC országok felé, máshol Ázsiában pedig szinte elfogytak a pénzek 2008-ban. 2009-ben aztán ez kicsit helyreállt a rend, de nem drámai módon növekedtek a rendelkezésre álló pénzek. Tehát az Európai Befektetési Bank mindenképpen tehetne többet és jobban, vállalhatnak kicsit több kockázatot. Különösen olyan országokban, amelyek megérdemlik ezt a kockázatvállalást, mert a kockázat kezelhető. Ez eh, azt jelenti, hogy jobban hozzáigazíthatná a mandátumát eh, a fejlődő országokhoz, rugalmasabbá tehetné mindezt, akár még országok szintjén is, és jobban jobban koordinálhatná ezt a tevékenységét az Európai Bizottsággal, illetve az érintett országokkal. Ugyanakkor ehhez külön forrásokra van szüksége az EIB-nek, és érthető módon a válság idején az EIB az EU-ra koncentrált, nem pedig az EU-n kívüli területekre, E, nyilvánvalóan a megnövekedett munkához valonnan el kellett vonni a személyzetet is. E, Stephanie Griffith Jones úgy gondolja, hogy valójában a személyzetet is növelni kellene, tehát az alkalmazottak számát e, növelni kellene, mert speciális szaktudásra van szükség ehhez a küldetéshez. Emellett a mikrofinanszírozás és a KKV-k területén tehetne többet az EIB, mert az elkövetkezendő évek kulcsszava a pénzügyi befogadás, illetve bevonás lesz. E, ott e, tehát az, azt jelenti, hogy koncentrálni kell a kisvállalkozásokra, a női vállalkozásokra, a kis gazdálkodókra. E, számukra kellene biztosítani pénzügyi erőforrásokat ahhoz, hogy az ő vállalkozásuk növekedhessen, és ezzel együtt a az összgazdaság is. Köszönöm. Most pedig de Crime Kur úrnak adom meg a szót 6 percre. Thank you very much. Köszönöm, önök asszony. Először is, ha engedik, nagyon röviden összefoglalnám a legfontosabb kérdéseket, amely a Kondiszi jelentésből ered, hiszen az elkövetkezendő hónapokban sokat fogunk erről valószínűleg beszélni. Ha megengedik, röviden öt fő kérdésre térnék ki. Először is ezek a bizottság javaslatában többé-kevésbé szerepelnek. Tehát először is két milliárd eurót kell felszabadítani a tartalékból, az éghajlatváltozás elleni harc céljaira. Azt hiszem, ez jelenleg többé-kevésbé konszenzusos és általánosan elfogadott javaslat. A következő javaslat az az, hogy a célokat, a lefektetett célokat kicsit karcsúsítsuk, hiszen ez egy kirakós játék jelenleg, a különböző régiókra vonatkozóan, attól függően, hogy mikor hozták meg a döntéseket, igen eltérőek. Szeretnénk, hogyha az gazdasági infrastruktúra, az éghajlatváltozás és a helyi vállalkozás fejlesztése, az a KKV-k fejlesztése lenne az átfogó eh, cél. parlamentet különösen értekli nyilván az, hogy a működésünk politikai aspektusait megerősítsük harmadsorban, és ez roppant fontos, ezért visszatérek rá majd később is, Ez az, hogy a célokhoz igazítsuk a forrásokat. Mit értek ezen? Azt értjük ezen, hogy a humán erőforrásokat úgy módosítsuk, alakítsuk át, hogy a vissza nem térítendő támogatásokhoz való egyéb hozzáférést. Hogy átalakítsuk, mert ez igen gyakran nehéz, illetve a bizottsággal való együttműködésben rejlő lehetőségeket nagyon mértékben kihasználjuk, úgynevezett szinergia kihasználásra gondolunk itt, főként az unión kívüli irodák jutnak itt az eszembe. A negyedik a bizottsággal és más pénzügyi intézményekkel az együttműködés szorosabbra fűzése, ami roppant fontos. Úgy véljük, hogy az Európai Beruházási eh, Bank, ami az Unió bankja, a bizottsághoz tartozik, hiszen a szeremtérítő támogatásokat az Európai Bizottság eh, kezeli. Jó lenne, hogy ha lenne nagyobb mozgásterünk, a hosszú távú javaslatunk az, hogy egy ügynökséget hozzunk létre, amely a beruházási finanszírozást koordinálja az EIB és a, illetve az EBB és a bizottság részéről. Ez egy európai együttműködési és fejlesztési bank formájában valósulhatna meg, hiszen sajnálatos módon az Unióban jelenleg igen elszórtak az ez irányú tevékenységek, ehhez be kell indítani a folyamatot, a megvalósíthatósági tanulmányok jelenthetik az első lépést ebben. Két alapvető kérdésre hagy térjek még ki. Az egyik hogy az ambiciózus célokhoz igazítsuk a rendelkezésre álló forrásokat. Itt kimondhatjuk, hogy emberekre, támogatásokra és kormányzati, kormányzási módosításokra van szükség, hogyha a céljainkat el kívánjuk érni. Fontos megemlíteni, hogy ahhoz attól függően, hogy mely más intézményekhez viszonyítjuk az EBB-t, 1 40 szeres is lehet az összevetés. A külső projektek tekintetéből, ahol engedményekre van szükség, pedig hát a fejlesztős politikában gyakran ez az eset, akkor komolyan rumogalmasságot mutatunk a támogatások terén. A harmadik pedig a governance, a kormányzás vagy irányítás kérdése. Itt például az EBB-n kereszt belül egy, egy külön csoport létrehozása lehet e, célra vezető. A maximális hatékonyság, hatásosság, koherencia és politikai e, látványossága az uniós felépésnek. Itt ismételten megemlítem, hogy a politika tekintetében a legfőbb donor a világon az Európai Unió, mégis politikailag nem, vagy, nem vagyunk elég láthatóak, nem vagyunk elég hatékonyak, ezért egy uniós eh, platform segíthetne eh, abban, ezeket egy tető alá eh, hozzuk össze, ez sokat segíthet az európai külszolgálati külszolgálat felállításának pillanata, kiváló lehetőség arra, hogy ezt meglépjük. Két dologra hagy reagáljak az elhangzottakra visszautalva Griffith Jones asszonynak. Külön köszönjük ezeket a gyümölcsöző gondolatokat. Az egyik a kifizetéssel kapcsolatos, nos erre vonatkozóan el kell, hogy mondjam, hogy nem állunk rosszul, de nem vagyunk annyira, nem vagyunk olyan jó, mint más intézmények. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy az EBV projekteket finanszíroz, főként infrastruktúrális vagy KKV projekteket, tehát nem költségvetést, államok költségvetését támogatjuk, hogy ez jó vagy rossz, ez egy másik vita, de éppen ezért viszonylag lassabb a kifizetés, ugyanígy pénzügyi intézményeket sem finanszírozunk, hanem eh, KKV-kat pénzügyi intézeteken keresztül, ezért a projektek előre haladása tekintetében tudunk kifizetni. A második kérdés, amelyet hangsúlyozni fontos, az az árképzés. Volt egy időszak, amikor az EBB eh, még a dömping vágyával is illeték, mert olcsóbbak voltunk más pénzügyi intézetek. Ma ennek az ellenkezője az igaz, egyáltalán nem vagyunk versenyképesek, mert a visszanemtérítendő támogatások segítségével más pénzügyi intézetek eh, tudnak eh, szubvencionálni eh, forrásokat, támogatásokat, ez nekünk nem adatik meg. Ami a kockázatállalást illeti, először is felmerül az alaptőke, a tőke kérdése. Van egy maximuma annak, hogy mennyi kockázat válhatunk, mennyi tőkét helyezhetünk ki, óvatosan kell eljárnunk, hogyha nem akarjuk, hogy előjön az a helyzet, amikor a tagállamokhoz kell fordulni több újabb pénzekért. Az Európai Bizottsággal szorosan együttműködünk annak érdekében, hogy jobban felhasználjuk a rendelkezésre álló pénzeket, hiszen a fejlesztéspolitika a közös célunk. Köszönöm. Merci beaucoup. La parole est maintenant... Köszönöm szépen. Perielke Zónő kapja meg 7 percre a szót. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy bemutathatom ma a bizottság véleményét erről a külső mandátumról. Ez az első alkalom, hogy bemutatjuk az április 21-i javaslatát az Európai Bizottságnak, és az a hónap elején adtuk át ezt a javaslatot az Európai Parlamentnek. Nagyon jó ez a javaslat, ez egy erős javaslat. Lejár a jelenlegi jogalap 2011. októberében, tehát mindenképpen üdvözöljük azt, hogy az Európai Parlament különböző bizottságaiban foglalkoznak ezzel a témával. Ahogy már elmondta Dominique de Cancourt is, a javaslat az úgynevezett bölcsek javaslára épül. Foglalkozni fog ez a, mondhatom, a, a klímaváltozásra vonatkozó aspektusokkal is. Az a kitűnő jelentés, amelyet Griffith Jones készítette, ezzel kapcsolatban mi bizonyos regionális célkötőzéseket próbáltunk figyelembe venni. Ez nagyon fontos kérdése a jelentésnek. Griffith Jones ez erre utalt. Nagyon fontos az, hogy a különböző régiókra ugyanazok a, a az aktivitások, tevékenységek vonatkozzanak. Ezen kívül ügyeltünk arra is, hogy a parlament korábbi vitáit is figyelembe vegyük, illetve a jelenlegi jogalapot is. Az Európai Parlament kiemelte annak szükségességét, hogy az EBB-nek sokkal inkább támogatnia kell a fejlesztési szekötőzéseket. Mi úgy gondoljuk, ahogy Dominik is elmondta, hogy ez magában foglalja azt is, hogy progresszív módon növelni kell a monitorozási tevékenységet is, és az LBB eszközeit is ö, növelni kell, tehát több munkatársra van, kell, szakértőkre is szükség van. Nagyon fontos az, hogy ne legyen túlságosan erős az lbb nek a fejlesztési mandátuma akkor, hogyha nincsen megfelelő forrása az Európai Bizottság számára is nagyon fontos ez az aspektus. Ezen kívül nagyon is megvizsgáltuk a fejlesztési részt, mert a véleményünk szerint itt többet is lehetne tenni. Azt is javasoltuk például, hogy legyen egyfajta progresszív beavatkozás az EBB részéről a szociális szektorokban, mint például az oktatásban vagy az egészségügyben. Idáig itt adhok módon történt a tevékenység itt, és pontosan ezt a pontot ragadta ki a Griffith jelentés is. Volt egy másik pont, ahol hajlandóak vagyunk a parlamenttel, illetve az EBB-vel szorosan működni, de akár a tanácssal is, ez pedig a fejlesztési kritériumok kérdése. Tehát mit is szeretnénk látni az EBB részéről, mit kell fejleszteni, tehát mit kell megnézniük a tevékenységük részén, ennek érdekében egy sokkal szorosabb vizsgálatra van szükség. Az utolsó pont, amelyet szerettem volna megelmíteni a javaslatunkkal kapcsolatban, az az, hogy szükség van arra, hogy regionális szint ten és lefordítsuk ezeket a, a magas szintű célközéseket. Tehát meg kell nézni, hogy olyan hajtsuk ezt végre. Egy számos stratégiai dokumentum született az EBB-ben, és ezek mind figyelembe veszik a magas szintű hozzájárulást tanástól, illetve az Európai Parlamenttől. Volt még egy pont, amelyet nem vettek bele a jelentésbe a bizottságnál, de a javaslatban benne van, ez pedig a külső mandátum hatáját illeti. Mi azt mondtuk, hogy bizonyos országok esetében, Kambodzsa, rosszország esetében bizonyos kritériumok szükség van, és mindenképpen szeretnék majd a parlamenttel erről tárgyalni. Néhány megjegyzést szeretnék még hozzáfűzni ez a kitűnő jelentéshez, és szeretném megköszönni a munkát nem csak Griffith Jonesnak, hanem Ben úrnak is, akik lehetővé tették azt, hogy legyen egyfajta ö, ö, szeminárium ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Nagyon jó ezt, hiszen számos jó információt hallottunk. Mi a, mi a fontos ö, itt? Az legfontosabb az az, hogy az EBB megkapja ezt a mandátumot, a, a parlament dönti el igazából a keretét az EBB munkájának. Politikai szinten dől el, hogy mit, mivel foglalkozik az EBB, hogyha többet szeretnénk, akkor innen kell kiindulnia ennek, az Európai Parlamentből kell kiindulni ehhez. Személyesen úgy vélem, hogy valóban több kockázatot vállalhatna az EBB, külső szinten is. Nagyon egyenletes a mérlege, nagyon erős a mérlege, és az EU garancia megléte, illetve annak a lehetősége, ez egy olyan lehetőség, amire építeni kell, és sokkal inkább koncentrálni kell az alacsonyabb bevételű országokra. Sokkal inkább kell használni ezt a garanciát, és itt több tér lenne a kockázatosabb műveletek számára. A hitelezés szempontjából az EU költségvetése, költségvetését külső szempontból eléggé korlátott módon használják fel. 3-4 százaléka megy a négyes fejezet külső tevékenységre. a hitelezésre, de ez nagyon fontos lehetne, tehát ezért úgy gondoljuk, hogy majd egy progresszív növekedés lesz tapasztalható a következő pénzügyi tervnél. Körülbelül 10% is lehetne ez, és ez eléggé lényeges lépés lehetne, de ugyanakkor szembe kell néznünk azzal is, hogy az Európai Uniónak a költségvetése azért határos, véges, és a jelenlegi helyzetben még nem tudhatjuk, hogy mi fog történni a következő pénzügyi tervnél, tehát hogy mindenképpen egyensúlyt kell teremtenünk a véges költségvetés között, illetve az, hogy több pénzt kell hiteleznünk. Utolsó pontként, de legfontosabb pontként szeretném elmondani azt, hogy az a kérdés, hogy a parlament dönt itt, az véleményem szerint nagyon fontos, bizottság szempontjából. Amikor elfogadták az új jogi alapot, akkor ezután is nagyon szívesen szeretném meghallgatni a parlament véleményét, és várjuk a vitát önökkel. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és most pedig a képviselők kapják meg a szót. Szeretnének egy kérdést feltenni ezzel kapcsolatban, Gerera úr? Eh, Köszönöm, elnök asszony. Valóban lenne egy-két keresetlen szavam ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Bergman kollégának, hogy gratuláljak a kiváló jelentéséhez. Nagyon komoly elemzés van a mögött, empirikus eh, eh, megközelítés egy nagyon elkötelezett politikai személyiség ő, hogy azt többször megmutatta már, e szakbizottságon belül is. És a EBB-vel szoros kapcsolatokat ápol a mi szakbizottságunk. Nagyon fontos számunkra a beruházási bank működése, és az, hogy a fejlesztés politikai együttműködésben milyen szerepet játszik az Európai Beruházási Bank. Ahogy azt hallottuk, nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a banknak a fejlesztés politikára, a fenntartható közlekedés, az egészségügy, az oktatás, a vízellátás, ezek mind ide tartoznak. A bölcsek tanácsa, amely a középtávú reformterveket elemezte, amelyek a beruházási bankra vonatkoznak természetesen. Szóval a bölcsek tanácsa rámutatott arra, hogy külső fellépésre is, eh, a külső fellépés terén is mm, nagyobb, többet várnak az Európai Beruházási Banktól, ezért készült az a javaslat, hogy a tagállamok és a bizottság, valamint az Európai Beruházási Bank fellépését egy európai platform keretein belül fogják össze, ez az EBB és a többi intézményi szereplő közötti kapcsolatokat is erősíteni. Például az újjáépítési bankra gondolok itt többek között. Ezért szélesebb körű fejlesztéspolitikai dimenzióval rendelkező szakpolitikákat kell gyártanunk. A válság hatása a fejlődő országokban egy olyan téma, amelynek véletlenül én voltam az előadója e házban, mert szívemhez roppant közel áll. Nos, ezzel kapcsolatban az Európai Beruházási Bankot arra tük, hogy egy olyan területen, amely a bizottság, eh, amelyen a bizottság nagyon aktív, és amely számunkra is fontos, az, hogy a közvetett finanszírozás, illetve az adó paradicsomok kérdését különösen szem előtt tartsa, tehát szigorúan járjon el, különös szigorral kezelje ezt a kérdést. Amikor az Európai Beruházási bank jövőjével foglalkozunk, reformjáról beszélünk, szerepét vizsgáljuk, akkor arról beszélünk, hogy a fejlesztés politikára is ki kell, hogy terjedjen a munkája. Tehát egy olyan szerepváltás, vagy egy olyan arculatváltás szükséges, amely nagyon sokat segíthet, és amelyet természetesen az Európai Parlament is támogatni fogja. Görenc úr. Köszönöm. Az előző hozzászóló é, olyan dolgokat mondott, amikhez én is szívesen csatlakoznék. A határon átnyúló együttműködés. Nos, ezzel kapcsolatban semmi probléma nincs ebben a bizottságban. Csak szeretném megkérdezni, hogy hogyan is finanszírozzuk a fejlődő országokat, azok a kormányok, amelyek a pénzt kapják, azokról feltételezni kell, hogy megbízhatóak, különben a bank nem adhat nekik pénzt. Vagy ugye az következik be, hogy 20-30-40 évente törölnünk kell az adósságokat, mint ami eh, Glen Eaglesben is történt. Szinergiákra van szükség, és eh, ehhez talán a PPP konstrukció a legjobb nem pedig az, hogy az egész afrikai kontinenst elárasszuk EIB pénzekkel. Ehelyett inkább stratégiai projektekre kellene koncentrálnunk, olyan területeken például, mint alternatív energiaforrások. Legyünk ambiciózusak. nagy projektekre van szükség. Kopenhágában 7 milliárd eurót határoztak el, hogy elköltenek 2012-ig. Nem lehetne -e ezt, nem lehetne -e ezt a pénzt nagy projektekre, észak-déli közös nagy projektekre költeni, amik, amelyek abból állnának, hogy az észak finanszírozza a déli államokat, és mivel az északi államoknak sincsen pénzük, ők vennék fel a pénzt az EIB-től. Mert ha ezt nem döntjük el, akkor mindig csak ugyanarról beszélünk, ugyanazokról a dolgokról, alapvető dolgokról, és nem lesz az egésznek semmilyen közvetlen hatása. Hogyha a kormányzatiság minőségét, a kormányzás minőségét akarjuk eh, növelni, fejleszteni, akkor eh, ne, nem kell visszariadnunk attól, hogy eh, nyomást gyakorlunk a kormányokra. És akkor így lehetne a PPP konstrukcióval valamit elérni. Nem értem, hogy miért nem indultak be ezek a folyamatok. Nagyon kicsi előrelépést sikerült elérni. Az Európai Afrikai Business Forum, amely néhány éve indult, igazándiból valójában még el sem indult. És azt gondolom, hogy rá is számíthatnánk, valamint a bank segítségre is szükség van. Köszönöm. Krajen Kúr úrnak adom meg a szót, és aztán Kiarian Kesszóni úrnak, utána pedig Berman úrnak. Thank you, Mrs. Chair. Um... Köszönöm. Röviden reagálnék azokra a felvetésekre, amelyeket Gerero és Görenc urak eh, itt eh, tettek. Igen, az a platform ötlet, ahogy az eh, szerepel a jelentésben, egy olyan ötlet, amely leginkább felkeltette a figyelmünket abból a szempontból, hogy ezzel lehetne megtámogatni az uniónak a külső tevékenységét, amit aztán a külső szolgálat vinne, külügyi szolgálat vinne. És Görenc urat is megnyugtatnám, hogy ez az a keret, amiben mi gondolkodunk a klímaváltozás elleni fellépés, során. A kopenhágai kihívás az írdatlan nagy, e, már a rövid távú is, hát még a hosszú távú egy javaslatot tettünk, és ez a javaslat képezi most egy vitatárgyát, egy platform létrehozásáról van szó, amelyel EU zászlóval láthatnánk el az összes olyan tevékenységet, amit az EU és a bank folytat. E, tehát e, így szeretnénk hozzáállni ehhez a e, témához. Ahogy Göring úr is mondta, a nagy projekteket is így támogatnánk, de a kicsiket is, mert azoknak is megvan a maguk szerepe. Ami pedig az offshore pénzügyi központokat illeti, Guerrero úr erre utalt. Kérem, nyugodjon meg, az EIB ezt a helyzetet, ezt a problémát nagyon komolyan veszi. Nem mindig könnyű megtalálni a megoldást. Mégis azt gondolom, hogy minden más nemzetközi intézményhez képest előrébb járunk, és valójában mi győzködjük a többi pénzügyi intézetet, hogy zárkozzanak fel hozzánk, mert semmi értelme egy országnak azt mondani, vagy egy befektetési alapnak azt mondani, hogy nem teheti ezt meg, eh, mert eh, adott esetben rendelkezésére áll egy másik eh, intézmény, amelyik mindenfajta skrupulus nélkül finanszírozza a továbbiakban is. Tehát egy olyan listára, ország listára van szükség, amelyre az EIB nincsen felhatalmazva, sokkal inkább a parlament vagy a tanács lenne, Eh, hogy politikai szintű döntést eh, hozzon a partnerországokról. Eh, végezetül kitérve a legeladótosodottabb országokra, Göring úr is beszélt erről, és a szinergiák kidomborításáról, megint csak azt tudom elmondani, hogy ha most Éppen, hogy ideértünk, annak az volt az oka, hogy egy tárgyalást folytattunk az Európai Bizottsággal az elvárható eredmények produkálása érdekében. Köszönöm. Thank you, Chair, and thank you, Dominic. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, Dominik, mert valójában már elmondtál gyakorlatilag mindent. Én csak azzal foglalkoznék, hogy tényleg ez a platform ötlet, ezen gondolkozunk most, hogyan lehetne jobban összehozni az erőinket többoldalú módon, vagy bilaterális módon, mondjuk a francia ügynökséggel összefogva. ahhoz, hogy minden erőforrást összegyűjtsünk, és ezt stratégiai módon használjuk fel. Én teljesen egyetértek azzal, amit Görenc úr mondott. Ez a célunk például az operatív guideline-okkal is, a, például a mandátum változtatásával, megváltoztatásával kapcsolatban is. Az uniónak ezekkel a kihívásokkal csak stratégiai módon van esélye megbirkózni, és ezért is hallgattam érdeklődéssel azt, amit önök gondolnak, önök mit gondolnak ezekről az eszközökről, és azokról az új módszerekről, amelyek rendelkezésünkre állnak. A Dominika teljesen egyetértek a legeladósodottabb országokkal kapcsolatban. Még egy garanciával együtt is olyan drágák, olyan magas a költsége bizonyos országokkal való e, kapcsolatunknak, hogy az vállalhatatlan. E, hát az új eszköz felhasználása során azon kell gondolkoznunk, hogy hogyan e, csoportosítsuk az erőforrásokat, Így tudjuk felhasználni a pénzeket. Merci, Monsieur Berman, vous avez la parole pour conclure. Berman úr, fejezze be. En français cette fois-ci. Megengedik, akkor franciául reagálnék. Görens úr, nagyra becsült kollégám, akit rendkívüli módon tisztelek, e parlamenten belül sokat dicsérjük egymást, ha már kívülről nem dicsérnek bennünket, így próbáljuk kompenzálni egymást. Ahogy mondtam, külső szemlélőtől ritkán kapunk dicsérő szavakat, kapjunk hát egymástól. Griffith Jones jelentésében nem találtam egy-két dolgot. A bizottság javaslata, illetve Griffith Jones asszony jelentése, illetve a bölcsek tanácsának javaslatai mind kitennek arra, hogy az EBB fontos szerepet kaphat, fontos eszköze lehet a politikának. Van egy, szükség van egy banki eszközre is. Nem csak a múltra kell tekintenünk, amikor az infrastruktúrális projekteket, a fenntartható fejlődést, KKV-t, a fenntartható energiaforrások fejlesztését támogatta, főként Európában persze, és kevésbé Európán kívül. Egyértelmű, hogy a politika szempontjából ez milyen fontos. Ha a nemzeti fejlesztési bankokkal az FV, e, FDK és FMO-val, hogyha együttműködik az Európai Beruházási Bank, akkor az sokat segíthet. Egy egyszerűsített mandátumra van szükség, ami mindenki számára egyforma lehet sajnálatos módon túlzottan bonyolult az eljárásrendje az Európai Beruházási Banknak, tehát ezen a téren az egyszerűsítés terén bőven lenne tennivaló. Az bölcsek tanácsának egyik kiváló javaslata éppen az volt, hogy a két milliárd eh, eurós opciót lehívjuk az éghajlatváltozás elleni harc céljaira a tartalékból. Stephanie Griffith Jones és kimondja, és egyetértek vele, hogy mindez szép és jó, de hogyha egy közbank valóban fontos szerepet kíván játszani a fejlődő országok gazdasági fejlődésében, akkor segítenie kell ezen országoknak és állampolgárainak abban, hogy a finanszírozási forrásokhoz hozzáférjenek, amely most csak nehéz. Ha például egy gazda egy ö, új terautót kíván vásárolni a célból, hogy a jószágokat a piacra szállítsa, vagy egy kis műhelyt szeretne létrehozni egy nő azzal, hogy vesz egy vagy két varógépet, akkor ez pénzre van szükség, és ez jelenleg nem fér hozzá. Ez mindenkinek a céljait és érdekét szolgálnak. Köszönöm, mondja az elnök asszony, a hetes napi rendi pont. A programozás demokratikus ellenőrzése, ahogy tudják, az Európai Bizottságtól kaptunk egy stratégiai dokumentumot a munkacsoportok megvizsgálták ezt a dokumentumot a dci kel kapcsolatban, és ezért most fölkérem őket arra, hogy számoljanak be a következtetéseikről. Először is az A munkacsoport nevében. Thank you. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, én vagyok az egyetlen az elmunkacsoportból, aki jelen van, ezért más nem is tudtam beszámolni. Az elmunkacsoport elnök asszony alapos eszmecserét folytatott az Európai Bizottsággal, és azt vizsgáltuk, hogy Vietnám, Malajzia, Burma és Kambodzsa, illetve Tájföld de kötött megállapodások hogyan alakulnak. Május 5-én is visszatértünk erre, kezdjük talán Vietnámmal. Az A munkacsoport azon a véleményen van, hogy a korábbi értékelésben kifejezett fenntartásokra még mindig nem érkezett érdemi válasz. Elsősorban az egészségügyre gondolunk, az Európai Unió eh, támogatása ezen a téren nem volt igen sikeres, a jövőben a végrehajtás eh, javítandó. jövőre vonatkozóan mi konzultációt frissíteni kell, amatsorban pedig az óda eh, jogosultsági eh, kérdést eh, tisztázni kell, méghozzá az EU-Vietnám stratégiai párbeszéd keretein belül. Ami Kambodzsát illeti tovább lépve, Felmerül az, hogy az általános költségvetési támogatást eh, hogyan biztosíthatjuk egy olyan ország számára, amely az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a kormányzás eh, alapvető normáinak sem tesz eleget. Az Európai Bizottság eh, elismeri, hogy a közigazgatási reform és a közpénzek kezelésére vonatkozóan nagyon lassú az előrelépés, a korrupció elterjedt, széles körben elterjedt, és jó néhány törvényt még mindig nem fogadtak el. A számunkacsoport ezért megjegyzi, hogy az Európai Unió, a, az, az Európai Bizottság eh, a kormányzattal párbeszédben, illetve más partnerkel párbeszédben félméri, hogy az NSDP-t hogyan lehet egy eh, eredményorientáltabb módon megfogalmazni. Ezért hangsúlyozzuk, hogy az Európai adófizetők eh, pénzét arra kell fordítani, hogy a korrupció elleni harc terén felépjenek, illetve az átláthatóság és az elszámoltathatóság eh, terén javulást érjen el Kambodzsa. Az álmunkacsoport hangsúlyozza annak szükségességét is, hogy eh, rendszeresen beszámoljanak irányunkban arról, hogy a GBS művelettel kapcsolatban hogyan haladnak a dolgok. Egyértelmű menetrendet kell ehhez hozzárendelni, illetve a, a jogosultsági e, feltételrendszert e, és a kifizetések feltételeit is tisztázni kell. Tovább lépve Malajziára, az Európai Bizottságnak nagyobb figyelmet kell szentelni a következő problematikus kérdésekre. Először is a az e, lakosok jogai az ország egyes részein jelentős javulást várunk az emberjogi eh, kérdések terén, főként a politikai jogok és szabadságjogok kérdésében, harmadsorban pedig a milleniumi fejlesztési célok közül a hatos számú, ami a HIV és az AIDS elleni fellépés, eh, komoly kívánivalókat hagy eh, maga után az eddigi fejlődés. Burma és milyen már Burma Myanmar kérdésében Kacsmerek úr nevében elmondom, hogy az Európai Bizottságot felkérték arra, hogy figyelembe vegyék az említett megjegyzéseket, különös tekintettel a következőkre. Egy olyan kormányzási profilt kell kialakítania, amely részletezi, hogy a politikai helyzet hogyan alakul, és a jövőbeli lehetőségeket felvázolja, amelyek célja az, hogy az emberi helyzet javuljon az országban. Másodszorban a nem ilyes egyenlőség kérdéseit be kell fűzni minden szakpolitikába, a harmadsorban pedig az Európai Parlamentnek szüksége van arra, hogy megfelelő teljesítményező számokat kapjon, hogy láthassuk, hogy az ország bizonyos területeken milyen előre lépést ért el. Tovább léphet Földre, az előadó Kretu asszony, aki nevében elmondom, hogy a Fejlesztéspolitikai Bizottságnak meg kellene, fel kellene kérni az Európai Bizottságot arra, hogy Mm, bővebb információval szolgáljon az Európai Parlament és a mi szakbizottságunk számára. Ezen belül a bizottságnak, az Európai Bizottságnak nagyobb figyelmet kell szentelnie annak, hogy a pénzügyi támogatás kereskedelem eh, terén eh, hogyan érvényesül, hogy a, annak érdekében, hogy a DCI céljai teljes mértékben eh, tiszteletben tartsák, a, gondolunk itt elsősorban a szegénység elleni harcra. Rátérnék a következtetésekre. Of the documents received, Working Group A recommends... A konzultáció ezen pontján az elmunkacsoport azt javasoljuk, hogy ne ellenezze a szakbizottságunk a stratégiai dokumentumok eh, felülvizsgálatát, Kambodzsa, Vietnám, Burma, Tájföld és Malajzia tekintetében, a komitológiai eljárás keretében, ahogy azt a TC35-ös cikke elrendeli, és ezért lezárjuk a, ezt az eljárást. Felkérjük a Deve Szakbizottságot, hogy konkrét kéréseinket juttassa el az Európai Bizottsághoz, hogy vegyék ezeket figyelembe az éves cselekvési programok alakítása, kidolgozása során. Természetesen a felülvizsgált stratégiai dokumentumok végrehajtását eh, Kambodzsa, Vietnám, Burma, Tájföld és Malajzia esetében a mi szakbizottságunk szorosan figyelme követi majd, és bármikor eh, felemeljük a szavunkat, hogyha javaslatainkat nem veszik figyelembe megfelelő módon. Köszönöm. Köszönöm. Egyet értenek-e a képviselők a munkacsoport munkájával? Rendben van. Ha így áll a helyzet, akkor az ajánlásokat elfogadottnak nyilvánítom, tehát a szakbizottságunk elfogadja azokat, és ezzel a dokumentumban kapcsolatban akkor lezárom a mi e, munkánkat. Lövin asszonynak adom meg a szót. Deva, Deva úr. Deva úr a B munkacsoport nevében fogja ismertetni velünk ennek a munkacsoportnak a munkáját, illetve a következtetéseit. Köszönöm, elnök asszony. Nos, a munkacsoportban, a B munkacsoportban félidős felülvizsgálatot végeztünk India, Nepál és Pakisztán vonatkozásában, és konklúzió javaslatokat fogadtunk el. Először Indiával foglalkoznék. India most már a világ 12. legnagyobb gazdasága, az emberiség egy hatoda ebben az országban lakik, és a világ szegényeinek egy harmada, ami sajnálatos dolog. A több éves indikatív program alatti finanszírozás két prioritásos területre koncentrál. Az egyik az egyes prioritás, az MDG összpontosított, vagy MDG-re összpontosított költségvetési támogatás a szociális szektorokban, itt az egészségügyre és az oktatásra gondolok. Ez elsősorban a két szektor reformprogramjaira koncentrál, E, mindegyik gyakorlatilag az MDG-kkel kapcsolatos, és éppen ezért az egyes prioritás egy rendkívül üdvözlendő célkitűzés. A kettes prioritás az gazdasági reformot, a civil társadalmat, a kultúrát és a felsőoktatást E, foglalja magába, beleértve az ágazati dialógusokat, illetve e, az egyetemi cserekapcsolatokat, kulturális és e, civil társadalom cserekapcsolatokat. Úgy találtuk, hogy a kettes prioritásnak semmi közvetlen köze nincs a szegénység csökkentéshez, illetve az MDG-khez, sőt, a civil társadalom sem nagyon lelkesedik ezért a prioritásért. A 2007 és 2010-es időszakban az első prioritás kapta a pénzek 70%-át, a kettes prioritásra pedig 30%-ot eh, költöttünk a pénzekből. A 2011-es MIP program, 2011-13-as eh, MIP program szerintünk sokkal inkább az egyes prioritásra kell, hogy koncentráljon, a kettős prioritás eh, hátrányára. A bizottság javaslata is így gondolkozik. Ugyanakkor az ott szereplő számok kétségeket ébresztenek, mert a 2011-13-as számok azt tartalmazzák, hogy 70-85 százalék megy az első prioritásra, és 15-30 százalék a kettes prioritásra. Tehát lehetséges, hogy a prioritás, az egyes prioritásra semmifajta növekedést nem fogunk látni, ami teljesen elfogadhatatlan a szakbizottság számára. Az Erasmus Mundus India Window DCI program finanszírozásával kapcsolatban pedig azt találtuk, hogy rendkívül fontos az, hogy európai diákok és professzorok ne kapjanak ösztöndíjat. Sajnálatos módon az Erasmus Mundus kifejezetten az agyelszíváshoz járulhat hozzá, ha azt összevetjük ráadásul még az EU kék kártyával is. Tehát kifejezetten hátrányára lehet ez Indiának. Feltételévé kell tenni a részvételnek azt, hogy valaki visszatérjen Indiába, de ez egy nagyon, nagyon kényes kérdés, mert hogyan lehet kényszeríteni valakit, hogy menjen vissza Indiába, ha nem akar. Ami pedig az érdekeltek részvételét illeti, a parlamentet, parlamenttel nem konzultáltak. E, e, Szeretnénk tehát a bizottságtól május 21-ig a két kérdésünkre választ kapni. A bizottság tudja garantálni azt, hogy jelentős mértékben támogatni fogja a az egyes prioritás alá tartozó programok finanszírozását, legalább 80%-ára fölvinni a támogatást, illetve az arányt, E, és hozzá lehet -e tenni azt a feltételt az Erasmus Mundus India Window programban való részvételhez, e, amely megakadályozza az agyelszívást, és ténylegesen eléri, hogy az így kiképzett hallgatók és kutatók a saját hazájuk gazdasági fejlődéséhez járulhassanak hozzá. Ami Nepált illeti, mi elégedettek vagyunk a midterm review-val. E, úgy látjuk, hogy elfogadhatóak a a e, dolgozatban szereplő anyagok. Három prioritás az ugyanaz lesz, a stabilitás, az oktatás és a gazdasági kapacitás kialakítása, illetve fejlesztése. Az elnök asszony bizonyára tudja, hogy Katmundú utcáin az elmúlt hetekben is zavargások voltak. A stabilitási és béke kiépítő programok éppen ezért továbbra is rendkívül fontosak, mert a maoisták meg akarják buktatni a kormányt a MIP allokációk továbbra is ugyanolyan összeget érintenek. A költségvetési javaslat 60 millió euró 2011-2013 között. Az MTR dokumentumok azonban elismerik, hogy van szükség bizonyos fejlesztésekre. A ahhoz, hogy a CSP-ket végre lehessen hajtani. Erősíteni kell azt a, a segélyek hatékonyságát. A programok nagy része a 2011-2013-as időszakban úgy tűnik, hogy megfelel az oda adóssági kritériumoknak, ugyanakkor monitoroznunk kell a, azokat a projekteket, amelyek a stabilitási és békekiépítési komponens alá tartoznak. A kormányt, a civil társadalmat, a közösséget és a e, diplomatákat is bevontak. Dialógust folytattunk a nepáli parlament képviselőivel is 2009. június 18-án. Tehát azt szeretnénk javasolni, hogy ne e, legyen ellenvetésünk a nepáli e, anyaggal kapcsolatban. Ami Pakisztánt illeti, megint csak örülünk a kiigazításoknak és a változtatásoknak, az ottani politikai helyzetet tükrözi egy sor változtatás. Az összes lekötött pénz az 200 millióról 225 millióra nő, tehát a 2007-2010-es időszakot, ha összehasonlítjuk a 2011-2013-as időszakkal, növekedni fog az összeg. A az egyes szektorra fog koncentrálni a, a, a pénz, illetve azok csökkennek, az egyes szektor, a vidékfejlesztés, a más, a kettes szektorra számi, szánt pénzek viszont növekedni fognak, itt elsősorban oktatásról van szó kikerült az anyagból a vitatott pénzmosás elleni komponens, amely miatt 2007-ben egy parlamenti eh, állásfoglalás is született. A két eh, további non szektor az emberi jogok, illetve a kormányzás minősége. más részeiben kell a pénzeket elkölteni az országnak, ha az északnyugati eh, határtartományban, illetve Balucsisztánban nem sikerül dolgozni, működni, mert tudjuk, hogy ott belső konfliktusok vannak. Ami az igazságszolgáltatást és a eh, rendőri szerveket illeti, a non-focal sector alatt szeretnénk ezt finanszírozni, amely emberi jogok és good governance eh, témakörben eh, működik. MIP-el kapcsolatos konzultációk rendkívül alaposak voltak, és a CSP-vel megegyezőek. a megkapott dokumentumok alapján mi azt javasoljuk, hogy ne legyen ellenvetésünk a pakisztáni CSP-vel kapcsolatban. Köszönöm. Most pedig megadom a szót az Európa Bizottságnak, hogy kívánnának hozzászólni ezekhez az elhangzottakhoz. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Csak néhány általános pontot szerettem volna felvetni. Üdvözöljük azt a vitát, amely ezekben a munkacsoportokban zajlik, hiszen ez a jobb megértés szolgálja azt, hogy jobban megértjük a parlament aggájait. Ez jó útja annak, ahogy így megértetjük az önök aggájait, és ezeket belefoglalhatjuk az éves programjainkba. Szeretném kihangsúlyozni azt, hogy az a vita, amelyet a költségvetési támogatásról lefolytattunk, illetve az, hogy mindenképpen szeretnénk kölcsönös megértést. Ennek során egyértelművé vált, hogy a segélyezés módját majd az éves akcióterv, cselekvési tervben fogjuk kidolgozni, és erről majd a parlamentet tájékoztatjuk. Tudjuk, hogy van még egy második pont, amelyet meg kell vizsgálnunk, ez pedig a segélyezés a közepes bevételő országok számára. Ki kell alakítani a parlamenttel egy párbeszédet ezen a kerületen belül is, de mindenképpen üdvözöljük a parlament munkáját és a megjegyzéseket. Elnök, köszönöm szépen. Eh, vannak-e megjegyzéseik eh, a képviselőknek az elhangzottakkal kapcsolatban? Ha nincsenek, akkor úgy gondolom, hogy el tudjuk fogadni ezeket a következtetéseket, és ez lezárja a demokratikus felvizsgálati folyamatot ezen országokkal kapcsolatban. A cél munkacsoport nevében Gerele úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A C munkacsoport nevében én fogom bevezetni, bejelenteni, illetve elmondani a munkánkat. 2009-ben El Salvadorban választások voltak, és El Salvadorban most már először van lehetőség arra, hogy baloldal irányítsa az országot. A Fulász elnöknek voltak nehézségek. Ez nagyon nem egyenletes ország, ahol a demokrácia többször is megrekedt az ország eddigi történetében. Itt igazából különleges erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy meg lehessen védeni a társadalom legsérülékenyebb rétegeit. Az egyik terület, amelyre fókuszálni kell, az a közszolgáltatások területe. A kormánynak számos intézkedést kell elfogadni ahhoz, hogy meg lehessen oldani a gazdasági és szociális válságot is, mert El Salvador még mindig ki van téve a bűnözésnek és az erőszaknak. Ennek tudatában a kormánynak mind külső, illetve belső segítségre is szüksége van. A C munkacsoport üdvözli az EU fejlesztési célkötözését El illetően, főként azt, hogy folytatni kívánják a bizottság stratégiáját és a biztonságot kívánják növelni, és ez lesz a pillére a, az ország stratégiai dokumentumnak. 2013 időszakra 48,4 millió eurót különítettek el a szociális kohézióra, illetve az emberi biztonságra, ami nagyon fontos ahhoz, hogy lehessen küzdeni a szegénységet El Salvadorban. A cég munkacsoport egyetért az Európai Bizottság stratégiájával, és mi is gondoljuk, hogy az olyan programokra kell koncentrálni, amelyek a, az oktatást szolgálják, például a Proeduca, ez a ProJovenes, ez nem csak az ország szempontjából fontos, hanem fontos abból a szempontból is, hogy meg lehessen felelni a DCI-ba megfogalmazott szegénység csökkentési célkötőzéseknek. A C munka csoport figyelembe vette az NIP egyek kapcsolatos információkat is, és ezt, ezeket az információkat a gazdasági növekedésről, a gazdasági integrációról, ezeket szeretnénk figyelembe venni, tehát örülnénk, hogyha ezeket elküldenénk nekünk. A célmunkacsoport üdvözli azt, hogy a költségvetés támogatást hatékony használták fel ebben az országban, és főként a szomszédos országok mutattak rosszabb teljesítményt ezen a területen. A kormány egy nagyon jól koordinált politikát folytat, a nemzeti parlament, illetve a civil társadalom bevonása is sokat jelent. Tehát örülnék annak, hogyha információt kaphatnánk ezzel a szerepvállalók szerepét illetően, tehát a nemzeti parlamentekről szeretnénk, illetve a civil társadalomról szeretnénk, civil szervezetekről szeretnénk információt kapni. végzetül. üdvözöljük az Európai Bizottság megközelítését, amely, amely egy négyes modellt tartalmazott, a fő szerepvállalók fel van tüntetve ebben a dokumentumban, ugyanakkor ez nem csak egy formalitás kell, hogy legyen, azt arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy az intézményi kereteit növelje a Nemzeti Parlamentnek, illetve a civil szervezeteknek, hogy segítsen nekik abban, hogy sokkal jobban részt vegyenek ezen ország stratégiának kifejlesztésében. Végezetül három fő következtetést lehet levonni a stratégiai dokumentumból. Először is nagyon fontos az Európai Bizottság tervezett munkája, vagyis az, hogy ezeket a tevékenységeket kiterjeszti azokat a területekre, amelyek stratégiai fontosságúak és ezek egy olyan elemzésből fakadnak, amelyet az ország, illetve a bizottság vezet el. Ezen kívül egy keret kialakítása, amelynek most már van értelme a választások után, ez nagy mértékben változásokat hozhat, segíthet a szegénység leküzdésében, de tudjuk, hogy nagyon nehéz dolgozni egy ilyen sérülékeny kontextusban, főként egy gazdasági válság közepette, de mégis azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy erősítse meg azokat az előnyöket, amelyeket már most is élvezhet az ország. A szerepvállalók részt vesznek ebben a folyamatban. A költségvetési támogatás sikeressége, illetve az új kormányzat elkötelezettsége, hogy a szegénységet csökkenteni kívánni, és ez a legfontosabb a kormányprogram szempontjából, ez is mind kielemendő. Ezen kívül, végezetül, nagyon fontos a politikai koherencia fejlesztés szempontjából. Most, hogy már a nemzeti stratégiával kapcsolatos dokumentumok magukban foglalnak egy fejezetet a segélyezési programok koherenciát, illetően a többi európai politikával. A mi munkacsoportunk nem azt várja ettől, hogy minden politika teljesen koherens legyen, de mégiscsak van egy jogi szükségesség a Lisszaboni szerződésbe fakadóan, ez a 208-as cikk. Tehát, hogyha a politikai koherenciákra utalnánk, akkor az nagyon jó lenne jól lenne, ha ezt megemlítenénk a középtávú stratégiában. Tehát ezért mi azt javasoljuk, hogy a szakbizottságnak nem kell semmilyen kifogást emelnie ezen ö, ország stratégiai dokumentumot, illetően El Salvadorról. Köszönjük! Mindenki osztja a Gerer úr által felvázolt javaslatot. Igen, akkor az ajánlást a Fejlesztés Politikai Bizottság nevében elfogadottnak tekintem, és lezárom ezt a témakört. Görenszónak adom meg a szót a D munkacsoport nevében. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném a bizottságot eh, tájékoztatni, hogy május 4 tartotta a D munkacsoport az ülését Chile, Uruguay és Paraguay témájában. Csillével kapcsolatban Alf Svensson előadóként van sajnálatos módon nem lehet közöttünk. Arra kért, hogy számoljak be a szakbizottságnak. Három-négy dolgot vetettünk fel Csillével kapcsolatban, amelyet érdemes szem tartani. Ezeket most megosztom a nagyra becsült kollégákkal. Az első az, az a az imponáló gazdasági fejlődés, amelyet Chile maga mögött tudhat. Ezért felmerült bennünk, hogy egy hogy a gazdasági támogatást érdemes hogy tovább folyosítani. Németország, Spanyolország és Svédország, amelyek kétoldalú donorok is donorként is tevékenykedtek, fokozatosan visszavonták, kivezették a támogatásukat. Érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy 2013 után hogyan tovább. Esetleg fokozatosan megszüntessük-e a Csillinek szent támogatásokat. A program félidős felvizsgálatára sor kerül, de 2013-at követően eh, innovatívabb megoldásokat kell keresnünk és találnunk. Javaslatunk tehát az, hogy az beígért támogatásokat tartsuk fenn, tartsuk fenn, és a kritériumoknak megfelelő a kifizetett támogatások egésze, ezért azt ajánljuk a D munkacsoport nevében, hogy mindenki egyszerre szüntesse meg a támogatását. Egy észak dél együttműködést alakítson ki, és kérjük fel Csillét arra, hogy a környező országokat is vonja be a, be a folyamatba, hogy három oldalú, háromszög együttműködési formákat hozzunk létre. Azt hiszem, hogy az elmondottak alapján éppen itt az ideje, hogy elkezdjünk gondolkodni azon, hogy hogyan tovább 2013-at követően. Tovább lépve Uruguayra, itt nagyon más a helyzet. Uruguayban minden ötödik ember a szegénységi küszöb alatt él. Az erre célra elköntött eh, boríték, vagy keret, kb. 16 millió euró erre a 11 és 13 közötti időszakra, ami elsősorban a társadalmi és területi kohéziót, illetve a gazdasági fejlődés segítését célozza, így sem ellenezte senki azt, hogy az urugvái fellépésünket a jelenlegi formában tovább folytassuk. Tovább lépve Paraguayra két eh, prioritásos területet finanszírozunk, az egyik az oktatás, az első számú, a gazdasági integráció pedig a második. Ez a két legfontosabb terület, ezen felül ágazati támogatást is eh, biztosítunk a szegénység elleni harcot segítendő 20 millió euróval, 20 millió eurót kiegészítettük további 10 millióval, így az össz Paraguaynak nyújtott támogatás elérje 63 milliót, ami több, mint ami Chilének és Uruguaynak kerül kifizetésre. Azt hiszem, hogy ez mutatja, hogy a szegénység elleni harc az első számú szempont és prioritás az Európai Unió és ezen belül a szakbizottságunk számára. A költségvetés és fiskális támogatások kérdéséről is beszéltünk, hangsúlyozva, hogy egy jól finanszírozott része ez a programnak, hiszen minden ország van fontos, hogy a ezeket a célokat támogassuk, hogy a költségvetés stabilitását eh, garantáljuk, hogy a az államháztartást kiegyensúlyozzuk, ami különösen fontos Paraguayban, akár csak a fejlődő országok többségében. Nem elég tehát, eh, nem elégséges az, hogy folyamatosan nőjön a fejlesztéspolitikai támogatás eh, mértéke, persze ez sem elhanyagolandó szempont, de a fenntartható fejlődést kell kialakítani minél hamarabb, azon kell elgondolkodni, hogy a bevétel eh, generáló és aztán felosztó képesség az országnak hogyan alakul. Ennyit szerettem volna elmondani erről a három országról a D munkacsoport nevében. la période qui, suive, qui suivra 2013, euh, je recommande aussi à la Commission de donner son avis. Az előbb, az által már elmondottak, egyébként a 2013 utáni időszakot is felelik, ezért remélem, hogy a javaslatainkat támogatni tudják. Köszönjük, mondja az elnök, van-e valakinek hozzáfűzni valójava? Gerero úrnak természetesen van. Köszönöm, elnök asszony. Görenc úr beszámoló ját követően hagy említsem meg, a fejlesztés eh, politika 2013 utáni jövőjével foglalkozó jelentésről folytatunk eszmecserét. A latin-amerikai országok eh, közül jó néhányan már nem minősülnek fejlődő országoknak. Kifejezetten eh, ellenükre van, hogy őket fejlődő országoknak tituláljuk. Brazília például sokkal jobban szereti, hogyha átalakulósban lévő országnak nevezzük, eh, amely önmaga is donorrá eh, válik, ahol természetesen vannak országon belül társadalmi és területi különbségek, amelyek jelentősek. Görenc úr felvetette annak a kérdését, hogy hogyan tovább a jövőben, 2013 után. Valószínűleg a társadalmi és területi kohéziót kell majd valahogy beleépítenünk a fellépésünkbe. Az átlagos jövedelmi országokra vonatkozóan. A szegénység elleni harccal nincsen általában véve semmiféle problémám, de vannak olyan kisebbségek, társadalmi rétegek, vagy olyan területek, vagy országon belül olyan régiók, ahol a fejlesztési politikát nem lehet teljes egészében megszüntetni, még az ilyen átalakulásban lévő országok esetében sem. Köszönjük szépen, mondja az elnök asszony. Akkor az ajánlást, a D-munkacsoport ajánlásait elfogadottnak tekintem a DEVE bizottság nevében, és fordulok az Európai Bizottság nagyra becsült szakértőihez, hogy kívánnak-e hozzászólni a C és D munkacsoport megjegyzésével kapcsolatban, van-e hozzáfűzni valójuk. Köszönöm, elnök asszony. Nem kívánok részletekbe menően eh, semmit hozzáfűzni. A Fejlesztés Politikai Szakbizottság véleménye, mint mindig, eh, roppant éles látásról tesz tanulbizonyságot. Az El Salvador kapcsolatos eh, program részletei késve ugyan, de nem sokára az önök rendelkezésére állnak majd. Pár szót ha megengedik, eh, azzal kapcsolatban, hogy a politikai együttműködés jövője hogyan alakul majd, nem csak Latin Amerikában, hanem általában a fejlődő országokban, a 2013-tól induló eh, pénzügyi terv vagy keret eh, függvényében az eddigi javaslataikat természetesen érdeklődve hallgattuk, és a lehető legnagyobb mértékben beépítjük majd a javaslatainkra. Valóban itt az ideje, hogy elkezdjünk gondolkodni a három év múlva kezdődő új pénzügyi időszakról. Köszönjük még egyszer. Köszönjük mi is, mondja az elnök azt, hogy most pedig lépjünk tovább a 7B napirendi pontra. Eszmecsere a jogi szakbizottság eh, véleményéről eh, a végrehajtási az Európa Bizottság végrehajtási eh, vonatkozó hatásköre, eh, ez a téma. Egy jogalkotási jelentésen dolgozik a Juri, a Jogi Szakbizottság, amely azt vizsgálja, hogy a végrehajtási aktusok új rendszere, amelyről eh, a Lisszaboni szerződés részletesen rendelkezik, hogyan alakul. A komitológia régi eljárása kicsi átalakult, ahogy önök is nyilván értesültek róla, és a demokratikus ellenőrzés joga is részben módosult. Kérdés, hogy a Lisszaboni szerződés mely cikkei alkalmazandóak majd a munkánk során, melyek rendelkeznek a demokratikus felügyelet jogáról, azaz a mi munkánkról. Bármi is lesz a tárgyalások végeredménye, Olyan jogszabályokról van szó, amelyet a jogi szakbizottság most vizsgál. Múlt kedden a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a fejlesztéspolitikai szakbizottság készítsen egy saját véleményt a jogi szakbizottság eh, által készített vagy készülő jelentésről, mivel szorít bennünket az idő, ezért a vélemény tervezetről tudunk csak E, véleményt mondani még, hozzá, az előtt, fordításban rendelkezésre állnának a nyelvű változatok. Gay Mitchell az előadónk, aki éppen most érkezett, frissen érkezett, 10 percre megkapja azt. Thank you, Madam President. Um, my apologies for being a little bit late. I was voting at another committee. Elnézést kérek, máshol voltam, ezért késtem. Hadd mondjam el, hogy a DCI rendelet, illetve az összes külső finanszírozási eszköz, mint például a partnerségi vagy, vagy stabilitási instrumentum, az emberi jogi és demokrácia instrumentum, illetve a élelmiszeri facility mindannyian egyformán működnek, vagyis a parlament és a tanács a bizottságnak felhatalmazást ad arra, hogy hosszú távú stratégiai víziót alkosson, tematikai, stratégiai dokumentumokat készítsen, majd több éves indikatív programokat készítsen, majd éves cselekvési programokat. Mint ahogy a szakbizottság tudja, bizonyos ellenőrzést fenntartunk magunknak annak érdekében, hogy az Európai Bizottság ne lépjen túl a saját végrehajtási hatáskörén. A DEVE szakbizottság eh, különösen aktívan vett részt ezekben a komitológiai folyamatokban, állásfoglalási javaslatokat tett a plenárison, amikor úgy gondolta, hogy a bizottság túlterjeszkedett a hatáskörén a DCI területén. Eh, a parlament és a bizottság hatásköreit a komitológiai komitológiai folyamat tartalmazza, ott a, a parlamentnek nem igen volt beleszólása. A Lisszaboni szerződés az egész komitológiai rendszert felülírta, és most két jogszabály kategóriát vezetett be. Az egyik a delegált aktusok, ahol a parlament vétójoggal rendelkezik, a másik pedig a végrehajtási aktusok, ahol a tagállamok rendelkeznek eh, ellenőrzési joggal. Nos, ez a felülvizsgálati eh, jelentésünkben is benne van, illetve azt is érinti, amelyről én beszámolok időről időre. A szakbizottság eh, kitart amellett, hogy a delegált aktusok és a nemzeti indikatív programok vonatkozásában a delegált aktusokról van szó, de az éves cselekvési tervek azok inkább a végrehajtási aktusok hatáskörébe tartoznak. Miközben a tanács azt mondja, hogy mindegyike ezeknek végrehajtási aktus alá tartozik, és a parlamentnek ne jusson szerep tárgyalásban vagyunk, a jogi bizottság pedig e, egy új javaslaton működik a komitológia e, e, működésével kapcsolatban, a végrehajtási aktussal kapcsolatban. A stratégiai dolgozatokat ugyanakkor szeretnénk látni, amikor a tagállamok megkapják, és nem szeretnénk elveszíteni azt a hatáskörünket, hogy állásfoglalási eh, eh, javaslatokat tehessünk a plenárison. Ugyanakkor, ami még rosszabb, a javaslat horizontálisan egybevonja a létező komitológiai eljárásokat a végrehajtó aktusokkal, kivéve a egy komitológiai Gyakorlatilag tehát ezek az eszközök mind eh, végrehajtási aktussá válnának és prejudikálnák eh, az eszközeinket, eh, a lehetőségeinket. Még hogyha a Juri Bizottság azt is mondja, hogy ez nem ássa alá a saját tárgyalási pozíciónkat, az sem segít rajtunk, mert azonnal bevezetésre kerülnek az új szabályok, és elveszítjük a jogkörünket, amikor pedig mindez már berögzül, akkor onnantól kezdve a jövőben is nagyon nehéz lesz bármit delegált aktus alá vonni az újra együttdöntési eljárásnak az új neve szokásos vagy rendes jogalkotási eljárás, eh, amelynek keretében tudunk eh, még változásokat elérni. A parlament őrizze meg az ellenőrzési jogát, az információhoz való hozzájutás eh, jogát, és ezeket erősítse meg, amennyiben a Lisszaboni szerződés erre lehetőséget ad. Én olyan módosítókat is benyújtok, amelyek kiveszik a végrehajtó hatáskörből a külső eszközöket. A javaslat a káros horizontal alignment rendelkezéseket is megpróbálja kivenni a szövegből. Nem tudjuk azonban, hogy a júri Bizottság végül mit fog dönteni. A második opció mellett vagyok éppen ezért, tehát azt, hogy ne terjedjen ki a külső finanszírozási eszközökre a végrehajtási hatásköre a bizottságnak. Remélem, hogy a szakbizottság ebben engem támogatni fog, most is és a jövőben is. Köszönöm szépen. Merci. Köszönöm szépen. Most pedig, hogyha hozzá kívánnak szólni a képviselők, akkor megtertik. Deva úr, tessék. Igen, köszönöm szépen. E, elnök asszony, nagyon is figyeltem arra, amit Mitchell kollégám mondott. Egyszerűen szólva, a Lisszaboni szerződés több vizsgálati jogot ad e, nekünk, vagy több együttdöntési jogot. Mert e, Az egyik azt jelenti, hogy felügyeljük valakinek a munkáját, és ezt eh, megjegyzésekkel látjuk el. A másik pedig azt jelenti, hogy egyenlő szerepünk van abban, hogy jogszabályokat alkassunk. Nem igazán értem. Hogy miért növelték az együttdöntési eh, eljárásainkat, de akkor meg miért, miért beszélünk eh, felülvizsgálati szerepről, vagy, vagy én nem értem jól? Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Görenz úr is szót kért. Igen, csak azzal kezdeném, hogy egyetértek azokkal a következtetésekkel, amelyeket Mitchell úr tárt elénk, de szeretném hallani a szakbizottság, illetve az Európai Bizottság véleményét is ezen javaslatokkal kapcsolatban. Nem hiszem, hogy bölcs lenne az, hogyha hiszen ez idáig mindent elmondhatunk a középtávú felülvizsgálatról, és az Európai Bizottság is tudja ezt. Mi arról beszéltünk, hogy hogyan hajtották végre a programokat, és megpróbáltuk megtalálni a megoldást, nem pedig problémákat kerestünk és az a felülvizsgálat, az áttekintés igazából hozzátartozik a projekthez. Egy projektnél mindig van egy felülvizsgálat, egy értékelés, és ebben a projektben nem volt meg egy megfelelő eszközünk ebből a szempontból. Szeretnék néhány gondolatot hozzáfűzni mindenhoz, amely, amit Mitchell úr is elmondott. Szeretném azt hallani, hogy a bizottság mit gondol erről. Lehet, hogy a bizottság egy második kérdésemre is választ tudna adni. Valóban úgy gondolja-e a Barózó Bizottság, hogy szükség van arra, hogy a mi szakbizottságunk beszéljen Pibax biztos úrral erről a kérdésről, ugyanis ez egy nagyon politikai jellegű kérdés, és hogyha a, ő a mi megközelítésünkkel támogatja, akkor mindenképpen össze kellene fognunk annak érdekében, hogy előtérbe helyezhessük a demokratikus jogokat. Köszönöm szépen. Tim Pennington. Uh, thank you, Madam Chair. Um, just to... Köszönöm, elnök asszony. Szeretném, ahogy azt uh, Michel képviselő is uh, jelezte, két javaslatot tettünk. Az egyik a Lisszaboni szerződés 290-es cikkének alkalmazása, a második pedig a 291-es. Elvonatkozik. vonatkozik. utalt arra, hogy a DCI rendelkezéseit tartsa. Az Európai Bizottság erre vonatkozóan egy állásulást is elfogadtak önök ebben a szakbizottságban, ahogy önök jól tudják, megpróbáltuk ezt a lehetőleg nagyobb mértékben figyelembe venni. A az együttműködési eszközök idős felvizsgálata során ernek ezzel összhangban javasoltunk módosításokat parlamenttel mindenáron szerettünk volna a parlament várakozásainak megfelelni a téren. Az ország stratégiai dokumentumok jól mutatják, hogy az Európai Bizottság számára fontos, hogy a parlament javaslatait meghallgassa minden országra vonatkozóan, és hogy ezt lehetőleg nagyobb mértékben be is építsük a dokumentumokba. Nem hiszem, hogy itt süket fülekre találna eh, az önök javaslata, vagy hogy egy old, vagy hogy pusztába kiáltott szó lenne, amit az önök szakbizottsága mond. De mégis fontosnak tartjuk, hogy az automatikus kiigazítás elvéhez tartsuk magunkat, úgy véljük, hogy a komitológia rendszere, amely ennek keretében évente, minden évben nagyon sok javaslat, jogalkotási javaslat érkezik. És ha az automatikus kigazítás elvétől eltávolodnánk, akkor roppantó megnehezítenénk ezt a folyamatot, az egészet. Biztos vagyok benne, hogy további tárgyalások lesznek még erről. Biztos vagyok abban is, hogy az új szerződés értelmében létrejött parlamenti EP hatáskörökre vonatkozó vita még eltart egy ideig. Nem tudok érdemben reagálni arra, amit Gören, Görenc úr javasolt, hogy Pibák pontosan hogyan lehetne eszmecserét folytatni, de azt tudom vállalni, hogy eljutatom hozzá ezt a kérést vagy üzenetet, és megpróbálom majd az ő reakcióját eh, becsatornázni az önök szakbizottság elé, valóban ez a, az óhajuk. Köszönjük! Mivel nagyon kevés időnk van erre, nagyon szorít bennünket az idő, péntekig péntek délután, május 11-et délután kettőig kell benyújtani a, a módosító indítványokat, és június 2-án kerül szó a szavásra. G. Mitchell úr kapja meg a szót, hogy lezárja vitát. Déva úr sajnálatos módon nem, itt van, csak nem láttam, annyira kényelmes pozíciót vett fel a pulpitus mögött. Ezt akartam mondani, hogy Downing Streetre kellett sietnie, de úgy tűnik, hogy mégsem. Szóval most, hogy újra itt van közöttünk, testben és lélekben is, kérdés tehát, hogy jogalkotói eh, hatáskörűen nőtte az Európai Parlamentnek a Lisszaboni szerződés értelmében. Nos igen, de nem a mi szakbizottságunknak a delegált aktusokkal kapcsolatban a felülvizsgálati eh, hatáskörünk eh, nőtt. A végrehajtási aktus és a delegált aktus kérdése felmerül, mi a különbség a kettő között. Kicsit olyan, mint amikor egy miniszternek kapu, adunk feladalmazást, hogy valamit hajtson végre, és aztán utána a parlamentnek be kell számolni, hogy mit kezdett ezzel a hatáskörrel. az ország stratégiai programok és az együttműködési eszközök, ezek delegált aktusok, miközben a cselekvési terv az például egy végrehajtási aktus. Folynak egyébként erről még a, a szakértői viták remélhetőleg, ahogy előre halad ez, sikerül majd megállapodnunk, de mégis fontosnak tartom, hogy a parlament előjogát megvédjük. Nem szeretnénk, hogy lassuljon a folyamat, nem szeretnénk az administratív igazgató, igazgatásnak gátat szabni, de de nekünk természetesen elszámolással kell tartoznunk, hiszen mi is választópolitikusok vagyunk. Remélhetőleg a tárgyalások majd folynak, de reméljük, hogy hamarabb lezárulnak, és nem később. Köszönjük, Deva úr! Am I then right in a... Akkor joggal feltételezem, hogyha őszinte az Európai Bizottság célja, miszerint szeretném megosztani az Európai Parlamenttel ezt a hatáskörét, és sokkal demokratikusabban elszámoltathatóbbá kíván eh, válni. A láthatatlan, nem választott, nem elszámoltatható emberek végre előbújnak a függöny mögül, vagy a falak eh, mögül. Hogyha végre az Európai Bizottságnak arca lenne, eh, hogyha valós -e a szándéka az Európai Bizottságnak, ez a szándéka, akkor az ország stratégiai dokumentumokkal kapcsolatban nyilván nem lesz ellenvetés, hogyha a delegált, azaz feltalmazáson a blogi aktussá alakítjuk ezeket át. Akkor, ha ez valóban így van, akkor ha viszont e, e, ezt nem támogatnák, akkor nem tudom, hogy mennyire lehet komolyan venni a demokratikusabbá és elszámoltathatóbbá vállás állítólagos e, szándékát. Monsieur Berman, vous avez la parole. Bergman úr. Chair, just for the record. A szocialista frakció teljes mértékben támogatja Gémicselt és az ő álláspontját, miszerint a parlament előjogát nem szabad, hogy az új körülmények erodálják bármiféle módon. A Lisszaboni szerződés célja nem ez, teljesen más. A Lisszabon a szerződés alapgondolata éppen az volt, hogy Európa demokratikusabbá váljon. Nem lehet a hátsó kisajtón eh, vésővel eh, nekiesni a demokrácia intézményének, ez elfogadhatatlan lenne számunkra, és csak azért nem szóltam eddig, mert késve érkeztem, és nem is mertem semmit mondani ez ideig Köszönöm. Madame Keller, <coughs> Madame Keller, you want the floor? Keller asszony. Yeah, also for the records we also... Igen, szeretném elmondani, hogy támogatjuk ezt. És én is mindig a Lisszaboni szerződés mellett voltam, főként a demokratizálódás miatt Persze vannak olyan dolgok, amelyeket nem szeretünk, de azt mondtuk, hogy mégis szükség van erre, mert ez Európát még demokratikusabbá teszi, emellett ki kell tartanunk. És a bizottság és a tanács is küzdöttek a Lisszaboni szerződésért. Emlékezhetünk arra, hogy mit mondtunk az embereknek a, a Lisszaboni szerződésre szóló referendumok előtt. Tehát mindenképpen szeretném, hogyha a parlament is ennek megfelelően járna el. Elnök, Pennington urat is meg kellene talán még egyszer hallgatnunk, mert én nem igazán értettem az ön egyetemi válaszát ezen fontos kérdésekre. Uh, thank you, Madam Chair. Um, it... Köszönöm. Deva úr kérdésére válaszolva, azt mondom, hogy én több órát töltöttem ezekben a munkacsoportokban, a stratégiáról beszéltünk, azt gondolom, hogy élénk eszmecsere folyik ott a parlament és a bizottság között. A kérdés egy olyan jogi kérdés, amely arról szól, hogy hogyan kell alkalmazni a Lisszaboni szerződést, és én itt inkább a jogi szolgálat és a főtitkárság munkatársaira hagyatkoznék, ők fejezzék ki azt, hogy mit gondolnak erről. Én csak annyit mondhatok, hogy amikor a fejlesztési programokról van szó, akkor úgy érzem, hogy eh, mi elég láthatóak vagyunk, én tényleg eh, több eh, órán keresztül vettem részt ebben a munkacsoportban, beszélhettek velünk, láttak bennünket, és azt gondolom, hogy valódi viták és beszélgetések zajlottak ott. Mi pedig itt most a szerződés bizonyos cikkeinek valós alkalmazásáról, vagy tényleges alkalmazásáról beszélünk. Köszönöm, Bicser úr. Két szavazás volt Írországban a Lisszaboni szerződésről, és mi végig azt mondtuk a két népszavazáson, hogy demokratikussá teszi az Európai Uniót, illetve a parlamentnek több hatáskört ad. Nos, nekünk is van egyébként jogi szakvéleményünk, nem csak a bizottságnak, mert ugye saját jogi szolgálataink vannak, szolgálatunk van, hiszünk, bízunk benne, Eh, és eh, én magam is eh, kérem a kollégák segítségét, és remélem, hogy a bizottság most látja azt is, hogy széles körű támogatottságot élvez a parlament álláspontja. Két és fél évig fenntartottuk a DCI-t eh, azért, mert nem akartunk hatásköröket eh, kiengedni a kezünkből, és aztán végül is szerintem elég jó alkut sikerült kötnünk, aminek egy komoly része volt a felülvizsgálat, illetve az ellenőrzés. Az ellenőrzés nagyon fontos a parlament eh, szempontjából azokon a területeken, amelyeket delegált aktusok uralnak. Tehát elnök asszony, köszönöm a különböző frakciók támogatását, és azt gondolom, hogy ezzel a támogatással megfelelő megállapodásra sikerül majd jutnunk. Köszönöm, Mitchell úr, és akkor most 6 órakor szavazás kezdődik, negyed óra szünet van 6 eh, óráig. Kérem jöjjön vissza mindenki 6 órára. megígértük egyes képviselőknek, hogy 6 óra előtt nem kezdjük el a szavazást. Ez egy alku volt.

Köszönöm szépen! Nous allons commencer la session des votes et on va commencer par tester. Euh, Nos, akkor először a gép tesztelésével, a szavazó rendszer tesztelésével kezdünk. Tehát megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak. Oui, donc c'est ça. Donc on teste, là c'est un test. Tehát ez most csak egy próba. Teszteljük a szavazórendszert, megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Ködik. Először tehát az afgán véleményről szavazunk. Van valami kis probléma. Mindenki keresse meg akkor a szavazókártyáját, tegye be újra, és most, most nem is kell egyébként, készfeltartásra szavazunk. Egyes módosító, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Hármas módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Egyes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tar tartózkodók. Elfogadtuk. Ötös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. E, lehetne akkor blogban szavazni a 9-esig, 15-ig? 9-esig. Tehát 5-től 9-ig, 5 to 9. Ki van mellette? ellene tartózkodók elfogadtuk. A szóbeli módosító, tízes módosítóhoz, ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 11-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most akkor most akkor a 13-asról egy ellenőrző szavazást tartunk, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazzon újra. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 13-as módosító. Tehát az el, el, le lett szavazva. Most pedig akkor szavazunk az egész véleményről mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk a véleményt. Most pedig a Ez egy szóbeli kérdés a G20-ak torontói csúcsával kapcsolatban egyes módosító mellette. Bocsánat, ezt géppel fogjuk, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadtuk. Hármas módosító, ez részenkénti, első rész, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. Második rész, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom, azt elfogadtuk. Négyes módosító, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. És akkor most az egész szövegről, az így módosított formában, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. Az egészről, az egyes módosítóról szavazunk. Megnyitom. Elnézést, nem is jó ö, anyagról szavaztatok, mondja az elnök. Tizenkettes módosító, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Ezt elfogadtuk tehát. 13-as módosító. Megnyitom. Első rész. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 14-es módosító. Megnyitom. Első rész. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Nem, elutasítva. A 15-ös módosító, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. A 16-osról első részben, tehát az első részéről a 16-os szavaz, megnyitom, mindenki szavazott, lezárom, elfogadtuk. Második rész, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. a 17-től 19-ig megcsinálhatjuk? Tehát 17-18-19 blogban megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Huszas módosító. Lezárom. Utasítva. 21-es, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 22-es módosító, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva. 23-as, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom elutasítva. 24, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Fogadtuk. 25, megint csak két részben, első rész, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom ez elutasítva. Második rész, megnyitom, lezárom, elfogadva. Nyolcas módosító, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadva. Kilences módosító, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. Tízes módosítom, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 11-es. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. És akkor a többit blogban? Egy tömbben? Nem. 26-os. Megnyitom. A 26-tól a 4-esig egyben szavazunk róla, megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös. Megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. Hatos. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Hetes. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor most az egész szövegről szavazunk az így módosított formában. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. Most pedig szavazunk 10 Berman jelentéséről. Az 1-2-3-at együtt lehet? Megnyitom az első három módosítóról a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Ötös módosító, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Második rész más mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Ötös módosító első rész, bocsánat, ötös bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes módosító lehet egy tömbben. De egészen a végéig egy blokkban mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. És akkor most az állásfoglalást a maga teljességében mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Électronique Et là, c'est le Cashman. Cashman jelentés. Először is röviden szót kér az árnyék előadó Kesmen úr jelentéséről. Másfél percet adok neki. Dönsis úrnak. Köszönöm, elnök asszony. Csak nagyon röviden szeretem volna felhívni a figyelmüket arra, hogy egészen mostanáig nem szenteltünk elegendő figyelmet a közép országoknak, ahol nem csak, hogy borzasztó a helyzet, de Kirgizisztánban például humanitárius segély közeli helyzet alakul ki időről időre, ezért szerintem jó lenne, hogyha perspektívánkat kiterjesztenénk olyan országokra, amelyek valóban problematikusak. Az utolsó megjegyzésem pedig Európában is például Moldovára úgy, úgy gondolunk, mint a, amelyek nem esnek a legfejletlenebb országok kategóriájába, de a fejlődő országok közé mindenképpen sorolhatóak fejlettségi szintjüket tekintve, ezért jó lenne, hogyha szélesebb körülön eh, értelmeznénk a legkiszolgáltatottabb problematikus országok körét. Köszönöm. Merci. Donc nous passons maintenant au... Most akkor elkezdünk szavazni géppel, 28-as módosító. Megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom, elutasítva. 29, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom, elutasítva. 30-as módosító, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom, elfogadtuk. Inta 1, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Inta 2, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. megnyitom, a 31-esről lezárom, elutasítva. 33, megnyitom, mindenki szavazott, lezárom, elutasítva. Hetes kompromisszum részenként. Első rész megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 32-es módosító, megnyitom. Ez kiesik. Igen, a 7-es kompromisszum miatt kiesik. Hiszen elfogadtuk a 7-es kompromisszumot, igen, akkor ez kiesik. Nem szavazunk ezzel kapcsolatban, ugye? Akkor mindenki egyetért az, hogy ez kiesik. Nyolcas módosító. Nyolcas kompromisszum, bocsánat. Hát megint részenként szavazunk. Első rész. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 34 kiesik, 35 szintén, 36 megnyitom, mindenki szavazott, lezárom, elutasítva, 37 kies, megnyitom, Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 38 és 39 egyben. Megnyitom. Harmincnyolc, harminckilenc. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. Inta 14. Megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva. 40, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 41, 42 és 43 egyben. Megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. 45, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva. 46, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 47, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 48-as, két részben, első rész, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom elutasítva. Tízes kompromisszum, megnyitom. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Ötvenkettes. Megnyitom. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? 52-esről lezárom. Elutasítva. Ötvenhármas. Ötvenhárom. Megnyitom. Elnök asszony, ha megengedi, az ötös kompromisszumról még nem is szavaztunk. Ezt javasoltam volna először én is, igen, mondja Kesmen úr, valamire, ami nem hallatszott a mikrofonban. 53-as, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Tehát ez elutasítva. Amandma 54. 54-es módosító, megnyitom. Mindenki szavazott. Elfogadtuk. 55-ös. Megnyitom. E, mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 56-os. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 57. Megnyitom. E, lezárom. Elutasítva. 58-as módosító, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom, elfogadtuk. 59. A 58 est elfogadtuk. 59 jön. Megnyitom. Lezárom. Illetve szavazott mindenki, most zárom le. Elutasítva. 60-as, megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 61-es, megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 62-es, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom elfogadtuk. 11-es kompromisszum, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. Ami azt jelenti, hogy a 63, 64, 65 kiesik, 66-osról szavazunk, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. elfogadtuk. 12-es kompromisszum, igen, elfogadtuk. 12-es kompromisszum, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom, elfogadtuk. 70-es mellette. Mindenki szavazott. Elutasítva. 71, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Mint a három. A 71-es elfogadtuk, ugye? Igen, 71-est elfogadtuk, int a három következik. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Inta 4. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Inta 5. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Inta 6. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Inta 7. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. Inta 8. Megnyitom. Mind, mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. Inta 9. Megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. Inta 10. Megnyitom. Lezárom elfogadtuk. Inta 11. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 72-es. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtam. Elfogadtuk. 73-as módosító. Megnyitom Mindenki szavazott, lezárom, elfogadtuk. Most akkor szóbeli módosító következik. Ugye? Szóbeli módosító jön. 74-es. 74-es, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva. 75-ös. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. E. Megengedi, akkor a kúr nevében, akinek később a járata elmagyarázom ezt a szóvali módosítót. A globális alappal nincsen, de a szűkítés beszigorításával igen. Talán bilaterálisan módon lehetne segíteni a tagállamoknak, ez az egyetlen magyarázat ennek a módosítónak. Split. Tehát részenkénti szavazás jön, mert kérték, az első rész következik, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom elfogadtuk. Második rész, megnyitom. Lezárom, elfogadtuk. Hetvenhatos következik, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. elutasítva. 13-as kompromisszum. Megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. Hát 78-as, megnyitom. Sikerült mindenkinek szavazni, akkor lezárom a szavazást. Krop is. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elnézést a technikai hiba miatt. Nem fogadtuk el. Megnyitom a szavazást, 81. Sikerült mindenkinek szavazni, lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. Nem, most jön egy 81-es, részenként szavazunk. Első rész Megnyitom a szavazást. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. Második rész. Megnyitom. Lezárom. Nem fogadtuk el. 82-es. Megnyitom a szavazást. Ó, elnézést, igen részenként szavazzunk, két részben, négy részben, első részben megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Második rész, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. Harmadik rész, megnyitom ha mindenki adta a szavazatát, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt is. Negyedik rész. Megnyitom. Ha mindenkinek sikerült leadni a szavazatát, akkor lezárom. Elfogadtuk. Következő módosító. Hármas. A hármas a következő, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Mindenki leadta a szavazatát, akkor lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. Hármas szóbeli módosító, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom elfogadtuk. Négyes szóbeli, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. Int a 13-as, megnyitom. Mindenki szavazott, akkor lezárom. Elfogadtuk. 85, megnyitom, lezárom nem fogadtuk el. 86, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 88-as folytatjuk, megnyitom. Lezárom. Nem fogadtuk el. 89, megnyitom lezárom. Nem fogadtuk el. Kilencven, megnyitom. Mindenkinek sikerült lenni a szavazatát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 91. Megnyitom. Mindenki szavazott. Akkor meg Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 92 megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Nem fogadtuk el. 14-es kompromisszum, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 95 megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 96, megnyitom. Lezárom. Nem fogadtuk el. 97-es, megnyitom. Lezárom nem fogadtuk el. 98, megnyitom. Lezárom. Fogadtuk. 15-ös kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 101. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 102-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös szóbóli módosító megnyitom. Lezárom nem fogadtuk el. 103-as. Megnyitom. Lezárom. Nem fogadtuk el. 104. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 105. Lezárom. Elfogadtuk. 106. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Mint a 12-es. Megnyitom. Lezárom. Szeszetes. Megnyitom. Lezárom elfogadtuk. A preambulum bekezdésekre térünk e, át négyes. Nem. Szól a hang. Négyes. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 5 és 6-os együtt. Rendben. Megnyitom. Lezárom nem fogadtuk el. Set, recital set, le vote Hetes. Megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas. Megnyitom, lezárom. Nem fogadtuk el. Egyes kompromisszum. Megnyitom. Mindenki szavazott, akkor lezárom. Elfogadtuk. Tízes. Tízes és a tizenegyes együtt. Nem, akkor csak a tízes, megnyitom. Lezárom nem fogadtuk el. 11-es, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. Kettes számú kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 13-as, megnyitom, lezárom, Elfogadtuk. 14-15 együtt? Nem. 14-es csak, egy, egyedül megnyitom. Bezárom. Elfogadtuk. 15-ös, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 17-es, megnyitom, lezárom, nem fogadtuk el. 18. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 19. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 21-esre ugrunk. 21 és 22-es együtt? 21 és 22-es együtt megnyitom. Lezárom. Nem fogadtuk el. 23-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Huszonnégyes, megnyitom. Neki szavazott, lezárom. Nem fogadtuk el. 25 megnyitom, lezárom. Nem fogadtuk el. 26, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 27, megnyitom, lezárom. Ezt sem fogadtuk el. hatos szóbeli módosító és a kettes együtt a citáció között. Megnyitom a szavazást. Hivatkozások között. első kettő, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A többit blogban? Mondja viccesen a képviselő úr. Az utolsó hármas megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A szállásfoglalás egészéről megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Vagy. Keller. Yes. Keller asszony. Igen, mielőtt mindenki elszaladna kérdés, megjegyzés a többi frakcióhoz a PCD jelentése kapcsolatban. Két hét múlva, jövő héten szavazunk plenárisan erről a probléma. A következő a jelentésünket nem ítélték stratégiainak, azért nem lesz vita erről. Nem is értem, mi lehetne stratégiaibb kérdés, mint a politika, mainstreaming, ami minden szakpolitikai területet érint. Ha minden frakció egyetért ezzel, akkor kérhetnénk az elnök asszonyt, hogy az elnökök értekezletén ezt vesse fel, hogy legyen ez stratégiai kérdés, és így vitázhassunk róla. Ezért azt javaslom, hogyha több frakció se fogadja, hogy így járjunk el. Nekem is van egy üzenetem, amit nem hallottak talán az elején. Van egy problémánk a palesztin delegációval, a koordinátorokat szeretném megkérni, és a palesztin delegáció tagjait, hogy maradjanak most itt még. Cashman úr következik, és Berman úr. Madam President, given, given the intervention of my uh, previous colleague... Uh, Mivel a kollega itt felszólalt, én is úgy gondolom, hogy az MDG jelentés is stratégiai jelentéssé kell, hogy váljon, ne csak szavazzunk róla, túl-túl fontos az, hogy ne legyen vita róla. Szeretném a többi frakció ezt támogatni. Le me rappelle qu'il faut insister sur ce point dans vos groupes politiques. A frakcióban kell ezt a vonalat nyomni, kedves kollégák, mondja a titkár. A frakcióm nevében is tudom mondani, hogy támogatom azt, hogy stratégiáivá nyilvánítsák ezeket a jelentéseket, mind a kettőt, Kesmen úrét is, és Keller asszonyot is. Görenc úr következik. Szerintem én is a frakcióm nevében tudom támogatni a két előadót, Keller és Cashman. Bien. Eh ben, écoutez, donc, euh, je vais m'exprimer dans le même sens. Pour c'est évident, mais pour Cashman, de même. D'accord. Et Madame Keller Mi is támogatjuk mind a két jelentést. Nem annyira stratégiai jelentésről van szó, hanem arról, hogy önnek kell kérni elnök asszony a vitát. És a tolmácsolás most véget ér. Köszönjük.